és innováció témát vetjük föl, nem pedig a más politikai viták vagy támadások szinterénként használjuk. Köszönöm szépen a tanács elnökének, köszönöm szépen az, alá, az Európai Bizottság alelnöknek, alelnökének, lezárom a vitát, és rátérünk a következő napi rendi pontra. A következő napi rendi pont az az Európa a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a mediterrán helyzetről, különös tekintettel Tunéziára és Egyiptomra. Madam Vice President. Tisztelt alelnök asszony, főképviselő asszony, üdvözöljük Önt itt az Európai Parlamentben, és meg is adjuk a szót Önnek. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, mindannyian nyomon követtük a fejleményeket Tunéziában és nemrégiben Egyiptomban is. Mindkét ország állampolgárai kifejezték kétségbeesésüket, és erre megfelelő választ várnak országaikban, de partnereiktől is, beleértve ebbe az Európai Uniót is. Egyértelmű az üzenet, a politikai rendszer most már visszafolytatlan pontot ért el, változásnak kell jönnie. Szeretném megragadni ezt a pillanatot ahhoz, hogy elmondja, mennyire tisztelem ezt az eltökéltséget, és azokat, amiket láthattunk a tévében Egyiptomból, az mindenképpen arra szólt, hogy bennünket a párbeszédet folytassunk. Engedjék meg, hogy azzal kezdem, hogy Tunéziával, Tunéziáról beszélek. Azok a változások, amelyek bekövetkeztek, figyelemre méltóak, és már utat nyitottak a demokratikus fejlődés irányába. Annak ellenére hogy sok kihívás van, láthatjuk, hogy pozitív fejlemények vannak. Arra törekedtek, hogy megfeleljenek a népesség kívánalmainak. A kormány fontos lépéseket tett, főként azáltal kiszabadították a politikai foglyokat, a szólásszabadságot engedélyezték, és a korábbi korrupt családtagjait Benalinak pedig bíróság elé próbálják állítani. Számos intézkedést tettek meg. Az európai létrehoztak egy vizsgálatot a korrupcióval kapcsolatban, illetve létrehoztak egy főbizottságot a politikai reformok létrehozására. A kormány megkapta a fő ellenzéki pártok és a fő szakszervezetek támogatását is. A béke és a stabilitás rendkívül fontos ahhoz, hogy Tunézia demokratikus és átlátható választásokat tartson, és így szociális, gazdasági és politikai változásokat valósítson meg. Az Európai Unió támogatja az országot és lakult ebben a fontos átalakulásban, és azonnal reagáltunk. Nem azért, hogy a saját nézeteinket rájuk kényszerítsünk, hanem azért, hogy segítő kezet kínáljunk. Az elmúlt héten beszéltem az új külügyminiszterrel, Gunász úrral, azután, hogy és találkoztunk ma is Brüsszelben lényegi vitát folytattunk itt. Ez az első hely, ahol ellátogatott hivatalba lépése óta, és ez a legjobb módja az Európai Uniónak, hogy támogatni tudja a tunéziai embereket. Megerősítette a külügyminiszter, hogy továbbra is várják a segítséget az Európai Uniótól a választások előkészítése és a választások megfigyelése kapcsán. Szeretnénk delegációt küldeni Tunéziába, és szeretnénk segítséget eh, nyújtani a tunéz hatóságoknak. Beszéltem Ugmár Gurillevel is, eh, aki Tunéziában tartózkodik, és aki eh, megvitatja azt, hogy milyen segítségre van szükségük. Ezen kívül próbálunk együttműködni a civil társadalommal, ezt összekombináljuk a saját segítségnyújtási programjainkkal is, hogy sokkal közvetlenebbül segíthessünk az ott élőknek. azonnal nem fog bekövetkezni a jólét mindenki számára, ezért figyelembe veszük az új helyzetet és a segítségnyújtásunkat és az ő igényeikhez igazítjuk. A miniszter ma résztekkel szolgált terveiket eh, illetően, és én pedig konkrét támogatást kínáltam a következő területeken a választásokban segítenénk, a demokratikus átalakulásban a civil társadalmakat támogatnánk, segítenénk a jogállamiságot, illetve az igazságügyi átalakulást, a gazdasági irányítás elősegítése, a korrupció leküzdése. Ezen kívül segítenénk Tunézia déli részén a stabilizációban. Ezen kívül segítenénk a piacra jutást is. Ahogy jeleztem, már nagyon jók a kapcsolataink munkaszinten, ezekben a kérdésekben, és folytatjuk a párbeszédet, és arra törekszem, hogy a következő hét után Tunéziába utazok. Ami pedig a tunézhatóságok kérését illetik, hogy Ben Ali, illetve eh, cinkosai vagyonát fagyasszuk be. Ezzel kapcsolatban már megtettük az első lépéseket. Hétfőn a külügyi tanácson kértük, hogy a korlátozó intézkedéseket fogadják el, és fagyasszák be azon személyek vagyonát, akik ellen eljárás folyik közpénzek elsikasztása miatt Tunéziában. Ahogy elmondtam múlt héten, a igazgatónk ellátogatott a régióba, és ott egyeztetést folytatott az újonnan létrehozott bizottságokkal és a civil társadalommal. Üdvözlöm az Európai Parlament kezdeményezését, mely szerint Tunéziába delegációt küld. Ez helyes, és a tunéziai népnek látnia kell, hogy az Európai Unió támogatja őket, különös tekintettel az Európai Parlament. Ez most kritikus pillanat a demokráciára való átállásban. Erősíteni kell az emberek közötti kapcsolatokat, és támogatnunk kell a civil társadalmat, támogatnunk kell az NGO-kat, a szakmai szervezeteket, és egyéb cserek kapcsolatokat. Itt van a lehetőség arra, hogy erősítsük Tunézia és az Európai Unió közötti kapcsolatokat a gazdasági és szociális reformok támogatásával a kölcsönös tiszteletre és bizalomra kell, hogy építsünk. Így biztosíthatjuk a stabilitást, a demokratikus átalakulást Tunéziában. Ebben az összefüggésben a várható szabad és demokratikus választások elébe örömmel nézek. És hamarosan el, megkezdődik eh, a Tunézia különleges jogállására vonatkozó eh, tárgyalások, amen, a, amint a demokratikus kormány eh, életbe lépett. A megbékélés atmoszféráját kell támogatni. Remélem, kedves kollégák, hogy együtt fogunk tudni működni a szabadabb demokratikus rendszer meg, megvalósítása érdekében. Most pedig Egyiptomra térnék rá. Egy héttel ezelőtt kezdődött a kormányellenes ellen tüntetéssorozat, és ez a mozgalom azt gondolom, hogy ez mindenkit meglepett az a szervezettség, amivel megkezdődött ez a mozgalom több százezer ember, idősek, fiatalok, nők, férfiak mentek, vonultak utcára, és fogalmazták meg szociális-gazdasági követeléseiket. Kairótól Alexandrián keresztül, Suezen keresztül elterjedt ez a mozgalom és a felkelés. A tüntetők politikai átalakulást követelnek, és az emberi jogok tiszteletben tartását. Kezdetben viszonylag békés volt a tüntetés, és aztán ez erőszakba csapott át az rendőri erők részéről, és aggasztónak tartjuk a halálos áldozatokat, illetve a sebesülteket. Azok mellett vagyunk, akik elvesztették rokonaikat, szeretteiket. E- emellett a sebesültek száma is nagyon aggasztó és mindenkit felszólítunk arra, hogy szüntessék meg az erőszakot. Előkészítettük a következtetéseinket, az egyiptomi hatóságokat arra, arra szólítjuk föl, hogy a békés tüntetőket engedjék szabadon. A szólásszabadság és a gyülekezési jog alapvető jogok, és ezt, ezeket az alapvető jogokat meg kell védeni. A média és az internet korlátozása elfogadhatatlan, és arra, arra szólítom fel az egyiptomi hatóságokat, hogy minden médiát en, ö, ö, korlátozást szüntessenek meg. Több százezer ember gyűlt össze az utcákon. Rendkívül fontos, hogy meghallgassuk ezeket az embereket, és azonnal konkrét és döntő lépéseket tegyünk. Eljött a lépése annak, eljött az ideje az átalakulásnak, a békés transformációnak. A hatóságoknak komolyan kell venniük az nyílt párbeszédet. Nagyon fontos az, hogy a civil társadalom is ellen, ö, alapvető szerepet játszon ebben. Az egyiptomi hatóságoknak gyorsan kell előrelépniük, és valódi demokratikus reformra van szükség a szabad választások irányába. Teljes támogatást kínálunk Egyiptomnak a demokratikus és pluralista társadalom felé való átalakulásban. Nekünk is érdekünk az, hogy a földközi tengeri térség békés, stabil és virágzó térség legyen a politikai, gazdasági és szociális reformok bevezetéséhez támogatást kell nyújtanunk. A demokrácia, az emberi jogi kérdés és az jogállamiság, ezekre már kitérje, de a támogatásunk erősíteni kell ezt. Tisztelt képviselő, számomra a politika arról szól, hogy segítsünk az embereknek a saját életüket alakítani, és változtassuk meg a világot. Nagyon sok pozitív változásra került sor az emberek akarata nyomán. Az Európai Unió szolidaritást és támogatást ajánl ezeknek a népeknek a reformokhoz, a demokratikus demokrácia elterjesztése a feladatunk és ezt kell megvalósítanunk, ebben elkötelezettek vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen a főképviselő asszonynak, most pedig Szalafranka úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, bármi is legyen az eredménye az egyetomi helyzetnek, úgy vélem, hogy elmondhatjuk, hogy van út előre Tunézia után. Nem hiszem, hogy bárkit hibáztatnunk kellene most itt az Európai Parlamentben. Azért, mert egy kicsit rosszul értett bennünket ez az egész válság először, és az Európai Uniónak jobban láthatóvá kell várnia, egy hangulat kell felszólalnia. Ezt ezért hoztuk létre az Európai Külügyi Szolgálatot és a főképviselőt is. Ezen kívül meg kell tanulnunk azokat a leckéket, amelyek, amelyeket láthattunk eh, Belarusziában, Kubában és most a mediterrán térségben, és hogyha nagyobb a demokrácia, akkor eh, a jólét is megvalósulhat. Meg kell vizsgálnunk, hogy mit fog tenni az Európai Unió középtávon és rövid távon. Szerintem rövid távon Eston asszony már rámutatott egy útra, amelyet követhetünk. Mindenképpen támogatnunk az átmeneti időszakot. Ezen kívül, elnök úr, a mi felelősségünk az, hogy elkerüljük ezeket a veszélyeket, amelyeket a folyamat jel, rejt, nehogy a szabadság és a demokrácia ellenségei egység fogjul ezt a folyamatot. Meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudjuk átalakítani a szomszédsági politikánkat is. Füle biztos úrral beszéltünk erről az AFET szakbizottságban is. Nagyon nehéz az egyensúlyt fenntartani a demokrácia között. Köszönöm szépen, most pedig a szocialisták nevében Severin úr következik. Elnök úr, tisztelt fő megbízott, a jelenlegi tunéziai, egyiptomi és ö, többi országbeli események arra emlékeztetnek bennünket, hogy a stabilitás szabadság nélkül csak illúzió. Ne felejtsük el, hogy a forradalom és a szociális demonstráció a változást követel, de ez még nem garantálja önmagában, hogy jobbra fordul a helyzet. Olyan folyamatot kell, abban kell segítenünk ezeknek az országoknak, hogy a, hogy a változás jobb helyzetet hozzon, ne rosszabbat. Tunéziában, Egyiptomban és a többi országban is nagy változásokra van szükség. Hogyha a múltban jó lépéseket, helyes lépéseket tettünk arra, hogy elkerüljük a válságot, akkor látnunk kell, hogy milyen lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a hasonló válságokat megelőzhessük a jövőben. Végül pedig mit tehetünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a jelenlegi válság az emberek olyan változásokat hozzon, amely az embereknek szabadságot, a régiónak pedig stabilitást eredményez. El kell kerülnünk, meg kell akadályoznunk azt, hogy egy másik típusú instabilitás, vagy egy másik típusú totalitáriánus rendszer jöjjön létre. Proaktív és preventív megközelítésre van szükség. Nyilván az üzenetünk helyes volt a reformot és a rendet tettük egymás mellé, és a stabilitást. De az ördög a részletekben rejlik. Valóban sokan félünk attól, hogy ezekre a részletekre még nem tértünk ki, és nem mutattunk elég képességet arra, hogy víziókat fogalmazzunk meg. minden szereplőt, még az iszlám erők szereplőit is be kell vonni a pozitív folyamatba és a párbeszédbe. Remélem, hogy a bizottság és a tanács ilyen stratégiának a kialakítására képes lesz, és erről várjuk a részleteket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, a liberálisok nevében Ferhofstadt úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy most jelen pillanatban Tunéziában és az elmúlt órákban Egyiptomban is ezek az esély, események történelmi események, de tragikus események is, amikor látjuk, hogy halljuk, hogy hány száz ember sebesült meg, és hány áldozatra került, hány áldozatot eredményezett ez a mozgalom. Ha ez emlékeztet bennünket az 1989-es eseményekre Európában, ezért mondom azt, hogy meg vagyok lepődve, csodálkozom, és csalódott vagyok, amiatt, hogy Európa ugyanazokat a hibákat kívánja elkövetni, vagy fogja elkövetni, mint 1900 89-ben. Elfogadhatatlan, elnök úr, az, hogy mi a demokratikus kontinens még nem biztosítottuk eh, támogatásunkról, feltétlen támogatásunkról az eh, embereket, akik semmi más nem követelnek és nem kérnek az utcán, Egyiptomban és Tunéziában, mint a mi támogatásunkat. És nem hallottuk eh, se tegnap, se ma ezt a e, támogatást a, magas, a fő megbizottól. Miért reagált ennyire gyengén e, Aston asszony? Gyakorlatilag szinte nem is reagált. Ön nagy-Britannia, e, ön után Nagy-Britannia, Németország és egyéb országok is tettek nyilatkozatokat, de nem harmonizálták ezt, nem beszélték meg, nem koordinálták, koordinálták mint hogyha Európa nem is létezne. Ez azt jelenti, hogy a török külügyminiszter, a, a, a török miniszterelnök volt az, aki Mubaraknak azt mondta, hogy hallgassa meg az emberek követ, követeléseit. le kellett várni ezt a reakciót. Ő volt az egyetlen. Most, amit ön mondott ma, az nagyon fontos volt, nagyon fontos azok számára, akik kimentek az utcára. És azt gondolom, hogy két hibát követett el Európa az elmúlt napokban. Először is nem ismerjük, nem látjuk, hogy milyen történelmi pillanatra került sor, a másik pedig, ami még ennél is fontosabb, rosszul elemeztük a helyzetet, félünk. Ezért került sor erre a gyenge nyilatkozatra, félünk az iszlám rendszertől, az iszlám rezsimtől. Én nem félek. Én azt ki kell, hogy mondjam, hogy én nem félek. Hagyjuk ezt a választást tunéziaikra, az egyiptomiakra, ők döntenek, ők döntik, ők választják a demokráciát. A muzulmánok válvetve haladnak az utcán, és tüntetnek egymást támogatva, valódi nyitott demokráciát követelnek. Nem félnek, nem félnek attól, hogy kifejezzék a véleményüket, és a demokráciát támogassák. Mindannyian ismerjük Muazizit, Mohamed Muazizit, aki felgyújtotta magát, és ezzel kirobbantotta, kirobbantotta ezt a mozgalmat. Buazizi koporsóján nem az iszlám zászlóját lehetett látni, hanem a szabadságért küzdők zászlóját. Úgyhogy több ezer ember gyűlik össze Kajroban, aztán Jordániában, Jemenben, Szíriában, Algériában is tüntetésekre került sor. Eston asszony változtassa meg az Európai Unió álltáspontját. Ön ma azt mondja és azt várom öntől, hogy mondja azt, hogy az Európai Unió támogatja, száz százalékban támogatja az egyiptomi népet és a követeléseit. És azt kérjük, azt követeljük, hogy Mubarak hallgassa meg az embereket, és tegye szabadon az utat a demokráciának és a jogállamiságnak. Ezt a választ várom öntől. Εξ ονόματος των Πρασίνων, για 3,5 λεπτά. Euh, nevében Elnök úr, ashton asszony, ön a nyugalomra int, de Mubarak csapatai azok, amelyek félelmet keltettek most Egyiptom terein, nem a tüntetők. Tehát nem mindenkitől kérje a nyugalmat, hanem Mubarak úrtól, hogy ne lépjen fel erővel, hiszen később a káoszban kell majd rendet teremteni. Mi pedig azt mondjuk a mind a két félnek, hogy nyugodjanak meg. Nem, Mubarak úrnak kell ezt mondani. És a legjobb eszköz a helyzet megnyugtatására az, hogyha ő lemond, és akkor beáll majd a nyugalom Kairóban. Látta, hogy akik késekkel érkeztek, azok Mubarak rendőrei voltak, a nem a szegények, akik busszal érkeztek a terekre. Ezt el kell mondani Eston azt, hogy ne tegyünk úgy, mintha vakok lennénk. És van még egy dolog, amit rendkívülinek tartok. Most mindent megért, hogy mi történt, mi volt Tunéziában három héttel ezelőtt, de három héttel ezelőtt itt az Európai Parlamentben egy kezdeményezést akartunk indítani, hogy állítsa le a tárgyalásokat Tunéziával a tunéziai diktatúra miatt. És ön azt mondta, hogy ez nem lehetséges, most pedig hirtelen lehetséges lett. Hát ez az 25. órában való cselekvést jelenti, és egy dolgot kérnék Eston asszonytól Tunéziával kapcsolatban. Mondja meg nekünk, hogy Európa hova tette a pénzt, hogy milyen vállalkozásokhoz folyt be az európai pénz, Ben Ali és felesége mely vállalkozásait támogatták európai pénzekkel. Elmondhatja nekünk, hiszen a parlamentnek joga van ezt tudni. Másodszorban Eston asszony, amikor azt mondja, hogy támogatni fogja a tunéziai népet. Egy dolgot kérek öntől, hogy az átmenet alatt legyen egyenlőség a demokratikus folyamat lehetőségeit illetően, és ha új választások lesznek, akkor tudja, hogy az LCD, Tunézia LCD-nek van pénze, az ellenzéknek pedig, amely be volt tiltva, nincs pénze. Az Európai Unió tehát legyen ott, támogasson, hogy egyenlőség legyen, és demokratikus egyenlőség. És Egy Egyiptommal kapcsolatban, Eston asszony, egy dolog nyilvánvaló ma. Hogyha nem sikerül támogatnunk az egyiptomiakat a demokratizálódás folyamatában, a felszabadulás folyamatában, akkor a közel-keletiek, az arabok még egyszer hátat fordítanak majd nekünk. Most rendkívüli a helyzet. Guy Loplüt idézte, volt egy tüntetés Gázában az egyiptomiak támogatására, és a Hamas megtiltotta ezen tüntetés szétverését, és ez a bizonyíték annak, hogy most a szabadságvágy a teokrácia ellen irányul közel-keleten és az arab országokban, és a mi szerepünk az, hogy segítsünk nekik hiszen éveken át kértünk, könyörögtünk, nem volt alternatíva a diktatúrával és a teokráciával szemben. Nos, insallak legyen meg Isten akarata, van egy harmadik lehetőség, a szabadság és a szabadságért folytatott küzdelem a diktatúrák ellenében és a teokrácia ellenében, és a mi szerepünk, európaiak szerepe, hogy legyünk azok oldalán, akik ezt a küzdelmet folytatják. Köszönöm, Esten asszony! Uh, vele úr kék kártyát mutatott be. Ez azért volt, hogy az én figyelmemet felkeltse, vagy kérdést szeretne intézni? Egy kérdést szeretne tehát feltenni az előző hozzászólónak? Kommerint úr hajlandó válaszolni vele úr kérdésére? Tessék, vele úr, 30 másodperce van. Hold on a second. Microphone. Microphone. Kérem a mikrofonba beszélje. I do. Okay? Go ahead. Minden tiszteletem verhofstadt úré. És bendit úrnak. Elnézést, ön nagyon híres, mindenki ismeri ön, csak elfelejtettem a nevét. Biztos asszony, nagyon komoly fenntartásom van azzal kapcsolatban, amit a két úriember elmondott. Az egész helyzet Iránra emlékeztet minket. Kérem, nagyon óvatosan bánjanak az észafrikai régióval. A világnak ez a része nem Európa. A kérdésem a következő. Nem nem emlékeznek, hogy mi történt Iránban? Nem lát semmilyen hasonlóságot? Az, ebben az esetben? Ön szerint nem a nyugodt átmenetre lenne szükség? Madame, je n'oserais pas vous faire des leçons d'histoire. nem szeretnék történelmi leckéket adni önnek, de emlékeztetni szeretnék arra, hogy Iránban nyugat Amerika támogatta az iráni sahot, és az utolsó pillanatban a Baktia kormány esetében a rossz oldalon álltunk, és minden fegyvert odaadtunk nekik, az iráni teokráciának, hogy nyerjen. Pontosan ez volt az, amit el akartam magyarázni. Hogyha nem azok oldalán vagyunk, akik a szabadságért küzdenek, hiszen akik a szabadságért küzdenek, azok így módon zsákutcába kerülnek, akkor a másik oldal fog nyerni. Hát pontosan ez Irán tanulsága, asszonyom. Ez, amit Gorbacsov úr is mondott, aki túlságosan későn érkezik a történelemben, azt megverik, az vereséget szenved. És azt hiszem, hogy ez esetben remélhetőleg Európa nem fog későn érkezni ennek a régiónak az esetében. Köszönöm szépen, most pedig a konzervatívok nevében Tanok következik. Köszönöm szépen. Nem Iránról, hanem másról szeretnék beszélni. Elnök úr, így Egyiptomban 59-ben van köztársaság, Mubarak pedig még csak a harmadik el, meg Tunéziában. Ben Ali a függetlenség óta 53 éve még csak a második elnök. Nyilvánvaló a frusztráció tapasztalható most az átmenet idején. Láthatjuk, hogy a változás végig söpör a régión. A frakcióm azt szeretné, hogyha békés és demokratikus átmenet következne be Egyiptomban. Ma látjuk, hogy a az erőszak aggasztó jelei mutatkoznak. Nem tudom, hogy Mubaraknak hogy máshogy lehetne szerepe ebben az átmenetben, mint úgy, hogy ha lemond. Van annak némi veszélye, hogy az iszlamisták politikai kezdeményezést folytatnak. Ne felejtsük el azt, hogy Irakban alapvetően szekuláris volt, a, volt az átmenet. Itt azonban az a helyzet, hogy egyfajta politikai vákum alakult ki, nagyon aggasztó lenne Egyiptom és Izrael számára is, hogyha iszlamisták ki lenne a hatalom, és gondoljunk a Suezi csatorna sorsára. Nagyon fontos tehát, hogy stabilitás és rend valósuljon meg, Fog fékezzük meg a mai erőszakot. Ezekben az országokban nincsen demokratikus hagyomány. Európának, az EU-nak és az európai politikusoknak mindenképpen az új demokratikus erők kialakulását kell támogatni, a demokratikus pluralizmust, illetve a szabad választásokat. Hogy, és az dönti el, hogy ki, ki irányítja az országot, hogy mit szavaznak a választók. Azt gondolom, hogy ez csak a berlini fal összeomlásához vezethet. A Mohamedán világban már vannak jó példák, gondolok Indonéziára, Bangladesre és Törökországra, Egyiptom és Tunézia róluk vehetne példát. Ugyanakkor nem a szekuláris zsarnokság és az iszlamista teokrácia között kell választani, hanem egyértelműen a demokráciát. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Talavella asszony egy kék kártyát mutatott fel. Vella úr, elfogadja ezt, Tenok úr? Tessék, fél perce van. Azt szeretném elmondani Tannock úrnak, hogy megdöbbentem magatartásán, amit ma felvetett azzal kapcsolatban, illetve amit Guy Verhofstadt és Daniel Cohn-Bendit mondott, hiszen a nép felkeléséről van szó. Itt egy hihetetlen szegénység uralkodik ezekben az országokban. A vezetőknek nincs semmiféle támogatásuk, bizonyos stabilitást biztosítottak, és az iszlamizmusnak kár, gátat vetettek, de a népességet szegénységbe taszították. Tehát szeretném tudni, hogy elismeri-e, hogy a népnek van joga felkelésre, hogyha szegénységben kell élnie. Azt hiszem egészen világosan elmondtam, hogy nem szekurista zsarnokságra, vagy nem iszlamista teokráciára van szükség, hanem liberális demokráciára, aki olyan liberális demokráciára, ahol tisztességesek és szabadok a választások. Egyiptomban és Tunéziában nagyon nagy gondot jelent a munkanélküliség, ezzel foglalkozni kell, de nem ez itt a lényeg most, hanem az, hogy békés legyen az átmenet, meg kell teremteni a jogállamoságot. Természetesen azt szeretnénk, hogy a környékükön béke és rend uralkodna. Elnök. Tenok úr, az, hogy liberális demokráciára utalt, ez mindenképpen ö, pozitív érzelmeket keltett itt a tisztelt házban. Erről majd kés, erre majd később visszatérünk. Köszönöm szépen, most a GUA nevében Verzse asszony. Oui, merci. Euh. Köszönöm, elnök úr. Nem szeretnék visszatérni a folyamatra hallottam meglepő felszólalásokat. Úgy vélem, hogy az utóbbi időben, hónapok óta kicsit egyedül maradtunk néhány zöld képviselővel azt kérvén, hogy beszéljünk a tunéziai helyzetről. Valójában Kohn-Bendit úrnak igaza van nagyon, nagyon el lehet mondani, hogy itt a 25. órában való ellenállásról van szó. Van a saját, elkészítettünk egy saját állásfoglalást, és azt hiszem, hogy először a jövővel kell foglalkoznunk, nem a múlttal, el kell kerülnünk a beavatkozást ezen országok belügyeibe, hiszen nem nekünk európaiaknak kell megmondani, hogy hogyan álljanak össze ezen országok kormányai. A tunéziai nép felszabadult, saját magát szabadította fel a diktatórikus rezsim alól, tehát hagyjuk, hogy kifejezze véleményét, és támogassuk a demokrácia felé vezető útján. Mindenki, aki a tunéziai helyzetet követi, tudja, hogy voltak halottak és voltak manipulációk is. Most az egyiptomi erőszak megmutatja, hogy nagyon nehéz ez a helyzet. Tehát világosan el kell ítélnünk valamennyi erőszakot, és ne úgy viselkedjünk, ahogyan Tunézia esetében. A rendőrségi erőszak még mindig elfogadható Tunéziában és Egyiptomban és más helyeken is. Azt kérjük a tunéziai hatóságtól és a tunéziai néptől, hogy semmit ne kényszerítsenek rá. Volt egy külügyminiszteri vita, és hozzáfűzte, hogy a piachoz való hozzáférést is fontosnak tartja. Most ez szerintem nem jó időpontban érkezett ez a javaslat, hiszen mindenki úgy tűnik, hogy most fedezi fel Benali úr rendszerének korrupcióját. Igen, mondunk a gazdasági liberalizációra, de ebből a Benali ö, család ö, profitált az EU-nak köszönhetően. Az EU-nak tehát szilárdnak kell lennie, az emberi jogsértésekkel szemben. Az EU nagyon sok hitelességet veszített ezekben az országokban, a demokratákat kell támogatnunk és elítelnünk valamennyi diktatúrát. Most az EFD nevében Provera úr következik másfél perc. Köszönöm, elnök úr. A Magremben egy régi rendszer megváltozik. Ez a válság nagyon sok problémát vet fel, amelyeket nehéz megoldani. A remények mellett kockázatok is vannak. lehetséges -e, hogy a malauicsi autoriter rendszert az iszlám fundamentalizmus, a teokratikus, agresszív és destabilizatív rendszer váltja fel. Emlékezzünk arra, ami Iránban történt. Nehéz a demokratikus események fejlődését végigkísérni egy forradalom esetén, és Iránból le kell vonnunk a tanulságot. Egy másik lehetséges veszély a gazdasági veság rosszabbodása a térségben, a fiatalkori munkanélküliség romlása és újabb migrációs áramok, amelyeket Európa már nem tud befogadni. Ezek az események megmutatják az euromediterrán politika elégtelenségeit, és megmutatják, hogy az együttműködési politika, hogy a mostanáig végrehajtottuk, azt nem elegendő a demokrácia és a fejlődés feltételeinek megteremtéséhez. Ami történt, nem csupán a gazdasági válságnak tudható be bármilyen súlyos legyen is az, hanem a szociális stabilitás hiányának, avagy a képviseleti eszközök hiányának, a szakszervezetek hiányának, a, sajt, a szabad sajtó hiányának, a pluralizmusnak, a jogállamiság hiányának és az esélyegyelőségnek mindenki számára. Az országok kísérése ezen az úton az európai politika kulcskérdése kell, hogy legyen a gazdasági segítségnyújtás mellett. Így módon jön létre a valós stabilitás, amely nem az autoritárius rendszer stabilitása, hanem a szociális konszenzuson alapuló és a demokratikuson, demokrácián alapuló rendszer. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor készültem a tunéziai delegáció témájára. Szerintem az a legfontosabb, hogy meggondoljuk, hogy a kulturális értékeket, az identitásukat a tunéziai néptagjai hogyan tudják megőrizni, és persze hogyan tudnak átmenni egy demokratikus és jogállami rendszerbe. Az emberek változást várnak, anélkül, hogy ez a sebeket okozna. Örülök annak, hogy Kombendit úr elmondta itt azt, amit én is az ma délelőtti delegáció ülésen, hogy EU pénzt küldtünk ebbe az országba, az EAS küldöttén keresztül reformak érdekében. De milyen reformak történtek? Nem történt semmi. Ö, válaszokat várunk arra, hogy mi lett ezzel a pénzzel. Meg kéne vizsgálni, hogy ez a pénz hova lett, és a jövőben garantálni kéne, hogy az EU pénzeket jól, hatékonyan költsük el. Most pedig Kasulides úr következik. A mediterrán térségben azt látjuk, hogy mindenhol pluralisztikus demokráciákra lenne szükség, a média szabadságra, véleménynyilvánítás szabadságra, a gyülekezés szabadságára, az emberi jogok figyelembevételére, a jó jogállamiságra, jó kormányzásra. De azt látjuk ugyanakkor, hogy ezeket nem lehet kívülről ráerőszakolni ezekre a társadalmakra. A tunéziai társadalom, a tuniszi, a tunéziai nép most úgy tűnik, hogy leveti magából, nyakából a békjót, a rendőrállamot, és elkezdett küzdeni a demokráciáért. A tunéziai hatóságoknak a nép akaratát figyelembe kell venniük, és haladéktalanul el kell kezdeniük a demokratizáció folyamatát, elszámoltathatóaknak kell lenniük korrupciós esetek kapcsán és a hatalom összefonódásai kapcsán. Egyiptom népe hasonlóképpen szembeszáll a könygázzal, a letartóztatásokkal, a gyilkosságokkal, és emberi méltóságára építve elindult a demokratikus úton. De a demokrácia nem pusztán választásokat jelent, ennél sokkal, sokkal többet. Támogatjuk az egyiptomi népet, és jelenlegi vezetőiket pedig felszólítjuk arra, hogy hallgassanak népük bölcsességére, és ne álljanak útjába a demokratikus fejlődésnek, a nép akaratának európai hivatalnokainak, vezetőinknek, a tanácsnak, a főképviselő asszonynak pedig azt szeretném mondani hangsúlyosan, hogy nagyon sajnálatos, hogy Obama elnök és Hillary Clinton bátran fellépnek, megszólalnak, és Európa még második hegedűt sem játszik igazán ebben a zenekarban. De Kaiser, για δύο λεπτά. asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Vannak valóban olyan pillanatok, ahol tudnunk kell, hogy kinek a pártjára álljunk, és ez a helyzet az EU esetében most világos, hogy melyik oldalra kell állnunk, ahogyan kollégáink mondták, ez a szabadság hangja, a nép hangja egy pillanat. A Kairói Múzeum lángokban áll, az utcán harcok folynak, és azt hiszem, hogy Egyiptom esetében nem voltunk elég világosak Mubaraknak. Le kell mondania, ez világos. Mubarak tiszteletben tartom régi küzdelmeit, de nem képes a politikai átmenet feladatát vállalni, ez egy őrültség tőle ezt kérni, és most Kairó utcán érezhető, hogy a Mubarak klán hívei szembesülnek az Elbaradai klán híveivel. Nos, azt hiszem, hogy ezen utolsó napokban, éjszaka folyamán mindig is felmerült bennem a kérdés, hogy milyen hibát követtünk el. Hatalmas hibát követtünk el, mégpedig a következőt, a rezsimet, a korrupt rezsimet támogattuk a stabilitás nevében, a szociális igazságosságot figyelmen kívül hagyva, és a nép akaratát úgy szintén. Ez egy hiba, amit most ki kell javítanunk. A második hiba, emlékeztetnék rá, tisztelt kollégák, hogy nem értettük meg az iszlám politikát, nem fogadtuk el, hiszen van különbség a terroristák, a fundamentalisták és bizonyos muzulmán testvériség hívek között, tehát kezdjük a párbeszédet, tegyünk különbséget közöttük. Mi csak most jöttünk erre, és még egy utolsó dolog, a múltbeli vívmányok, Tunézia és Egyiptom esetében megőriztük ezeket a vívmányokat, mégpedig az államok laikus természete, a nők jogai, az alkotmány, a laikus alkotmány, a saira félreállítása, nagyon különböző pártok vannak ezekben az országokban, tehát ne öntsük ki a gyermeket a fürdővízzel, őrizzük meg a laicitás, a virágiasság elképzelését, a, tiszt, a vallások és a politikai sokféleség tiszteletben tartását. Köszönöm. Köszönjük, most Macmillan Scott úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ma itt nagy sürgősséggel kell beszélnünk az egyiptomi helyzetről. 2005-ben egy kis megfigyelő delegáció elnöke voltam Egyiptomban, és megfigyeltük a választások első és második fordulóját. Az első forduló annyira kaotikus volt, hogy biztosak voltunk abban, hogy ez korrupt, és már el sem mentünk a második fordulóra. Egyiptomban évek óta egy diktátor uralkodik, Mubarak elnök, aki abszolút hatalmat épített ki, nagyon brutális összefonódásokra alapuló hatalmat, és miközben mindannyian mindig is tudtuk, és most is tudjuk, hogy mi történik az utcákon, azt is tudjuk, hogy Mubarak reakciójában az van, hogy támogatást keres. És az Európai Uniónak tudtommal nincsen katonai hatalma és egyéb hatalma, legfeljebb erkölcsi hatalmunk van, és ha már ez van, és ez van egyedül, akkor jó lenne, hogyha ezt használnánk, mert azt asszony, mint hogy ha túl halkan beszélne, ha halkan is szólunk, és erkölcsi kérdésekről beszélünk, akkor legalább szóljunk egységesen. Az a benyomásom, hogy nem beszélnek egységesen vezetőink, ideértve Keti Estont is, az angol-francia miniszterelnököket, akik mind mást mondanak. Legalább egy hangon szóljunk, ha ilyen gyenge a hangunk. Az emberi jogokat, a demokráciát nem csak Európában, hanem világszerte is különösen az észak-afrikai térségben támogatnunk. Kötelességünk. Brandner kolléga. Köszönöm szépen, Eston asszony. Szeretném megismételni azt a felszólítást, hogy az EU pénzek felhasználását ezekben az országokban tegyék nyilvánosság. Vannak indokolt félelmek, hogy ezek militáns körök kezébe kerültek. Azt gondolom, hogy a saját munkánkat is fel kell dolgoznunk, amit a múltban végeztünk, és szeretnénk egy, egy átirányítást is elérni. Egy megfelelő átirányításhoz azonban elsősorban egy új delegáció vezetőre van szükség Tunéziában. Ezt írta a mai miben nekünk. Nem kell felülvizsgálnunk az eddigi problémákat, hiszen van több partnerünk, de a beavatkozási ágazatunk még inkább világossá vált ma. Elképzelhetetlen, és hihetetlen, hogy azt mondják a delegációvezetők, hogy nem kell a tunéziai szakpolitikánkat, vagy Tunéziával kapcsolatos politikánkat felülvizsgálni. Szerintem talán inkább a delegációvezetőket kéne felülvizsgálni. Még egy dolog, de Kejzer asszonynak üzenem, illetve Eston asszonynak, hogy az átmenet alkalmával a nőket kéne támogatni. Miért nem teszi ezt meg? Miért nem emeli ki a nők szerepét, az átmenetben játszott szerepüket? A laikus és szekuláris folyamatokat kéne sokkal inkább támogatni. Feminista agendára van tehát szükség. Piotrowski úr. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tunéziában és Egyiptomban, főleg Egyiptomban nagyon nagy mértékű a tömegdemonstráció, az összes ö, politikai erő összefogott. Elképzelhető, hogy békés lesz az átmenet, tehát demokratikus erők jutnak hatalomra, illetve elképzelhető az is, hogy kaotikus lesz a helyzet, és fegyveres konfliktusra kerül sor. Az sem elképzelhetetlen, hogy atomfegyvereket vetnek be. A helyzet percről percre változik. A demokraták elkötelezettek, mindenképpen megkívánják változtatni a rezsimet. Az Európai Parlamentnek meg kell előzni azt, hogy a teljes régió destabilizálódjon. Nemrégiben egy állásfoglalást fogadtunk el a keresztények üldözéséről a régióban. Ez Egyiptomra is vonatkozik. Ilyeténképpen úgy gondolom, hogy konkrét lépéseket kell tennünk és megfigyelőket küldeni Egyiptomba. Köszönöm szépen, Meyer képviselő. Köszönöm szépen. Ashton asszony, az Európai Uniónak felül kéne vizsgálnia a szomszédsági politikáját. Jelenleg ugyanak, ugyanis az a helyzet, hogy a szabadkereskedelem iránt jobban érdeklődünk, mint az emberi jogok vagy a jogállamiság iránt. A Benali és a Mubarak rezsimek kell kapcsolatban nem az a kérdés, hogy most mit gondolunk, hanem hogy tegnap mit gondoltunk, vagy tegnap előtt mit gondoltunk, illetve hogy reagáltunk-e arra, amit a nép kért az utcán. Nem csak a tunéziaiak és az egyiptomiak, hanem a jordániaiak, a marokkóiak és a jemeniek is változást akarnak. Nagyon sok országról van itt szó, ők nem bírják tovább az autokráciát, a válságot, ami, amely leginkább a leggyengébbeket sújtja. Ez lenne a feladata az Európai Uniónak, rájuk figyeljünk oda, és a szomszédsági politika orientációit meg kell változtatni. Köszönöm, Belder úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Nem meglepő, hogy a politikai események, amelyeket Tunéziában és Egyiptomban látunk, illetőleg az iszlám az iszlám köztársaságban, az iráni iszlám köztársaságban, ezeket érdeklődéssel követjük. És az is nyilvánvaló, hogy támogatjuk a népfelkelést mind a két országban, hiszen mind a két helyen az a helyzet, hogy kinyilvánították ott a népfelkelést. Irán is támogat támogatja ezeket, mert ezeknek a népfelkeléseknek a kezdeményezőjeként szeretne tetszelegni. Az arab vezetés ezért aztán időközben kevés okkal rendelkezik az optimizmusra. Éppen ezért itt az Európai Unióban nem szabad, hogy behunjuk a szemünket, az iszlámista Irán modern állam, de nem szabad, hogy e népek számára példaképpé váljon. Köszönöm szépen, elnök eh, úr, ami most történik, az nagyon nagy jelentőségű fölkelt a nép, a diktatúrák az elnyomás ellen. Ez egy jó fejlemény. A kérdés azonban az, hogy mi fog jönni az elnyomók helyére. Itt egy jelentmondást látunk. A demokratizálódás a iszlám világban. A demokrácia növekedése azonban több iszlamizáláshoz vezet, és ez csökkenti aztán végső soron a demokráciát. Éppen ezért itt Európában a demokratikus folyamatokat kell támogatnunk, de az iszlám folyamatoknak az előretölését nem szabad segíteni, az igazi demokratikus erőknél kell, hogy a támogatásunk megérkezzen. Nem szabad, hogy az iszlamista erőket, a ciokratista erőket támogassuk, és ezek diktatúrát építsenek föl Egyiptomban, hiszen akkor az egész régióban ugyanaz lesz a helyzet, ami most Iránban a helyzet, tehát óvatos óvatosaknak kell lennünk, és meg kell néznünk, hogy a partnereink hogyan cselekednek hogyan választjuk azokat meg. Benalit választottuk e, e, eddig, aztán őt ugye kidobták a Nemzetközi Szocialista Internacionáléból. Tehát a kollégáknak óvatosan kell eljárniuk a tárgyaló feleknek a megválasztásánál, és ahogy említettem, nem szabad, hogy a iszlamisták malmára hagyjuk a vizet. The blue card. Sinclair asszony kék kártyát mutatott fel? Nem? Akkor tévedtem. Pöttering úr. Elnök úr, főképviselő asszony, kedves kollégák! A mi válaszunk az arab világban lefolytatódó eseményekre az emberi, emberről alkotott képünkre kell, hogy alapul, alapuljon. Teljesen mindegy, hogy zsidókról, arabokról, keresztényekről vagy vallás nélküliekről van szó, ugyanaz az emberi méltóság illeti meg őket, és ugyanabban a, a méltóságban kell élniük. Hogyha ebből indulunk ki, akkor ebből az következik, hogy az arab országban élő embereknek az a joga, hogy szabadságban, demokráciában és az emberi méltóságot tiszteletben tartó életrendben éljenek, ez, ezt védeni kell. Éppen ezért ma az a kötelezettségünk, az a felelősségünk, és, és az a legfontosabb feladatunk is a jövőre nézve, hogy az arab világban élő békés embereket, akik békésen lépnek föl a szabadság és demokrácia iránt, nekik megmondjuk, hogy szolidaritásunkra számíthatnak, szolidaritásunkat fogják élvezni a muszlimok is az arab világban. És kedves képviselőtársaim, egyszer hibát követtünk el azt, Eh, amit a totalitárius kommunizmussal kapcsolatban csináltunk. Azt mondtuk, a stabilitásra van szüksége, behunytuk a szemünket. Ezt a hibát ma nem szabad elkövetnünk, hiszen a stabilitáshoz hozzátartozik a szabadság, a stabilitáshoz hozzátartozik a demokrácia, és ez az, amit támogatnunk kell. Hogyha pedig az, amit ezekben az órákban hallunk, azt, hogy Kajróban lőnek az emberekre, és Tunéziában, illetve Egyiptomban is egyelőre visszafogottan viselkedik a hadsereg. Nos, hogyha a hadsereg erőszakhoz nyúl, akkor ez csak rövid ideig tarthat. Európában 53-ban volt az NDK-ban felkelés, 56-ban Magyarországon, 68-ban Csehszlovákiában, és aztán a végén jött a szolidaritás, és a végén jött a szabadság. Éppen ezért, akik ma erőszakhoz nyúlnak, azoknak meg kell mondanunk, hogy hagyjátok abba a lövést, és adjátok meg az embereknek a szabad választást, a szabadságot. Ezt kell támogatnunk tettel és tanácsal, az Európai Parlament széksoraiban is. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Vannak, akik azt mondják, hogy a történelemből nem lehet tanulni, de mégis megpróbáljuk ezt. Amikor az iráni beszéd alatt és Kombendit úr kapcsán is bekiabáltam, akkor nem véletlenül tettem ezt, mert Iránban éveken át támogattunk egy piszkos rezsimet, a Saddam rendőrséget Irakban, és nem csak mi, hanem Amerika és az Egyesült Királyság is ezt tette, utána pedig békés forradalmat követelt. Egy kicsit most tovább jutottunk, de nem jutottunk el még a célig. Csak csatlakozni tudok azokhoz, akik azt mondták eddig, hogy azok mellett kell kiállnunk, akik elkezdték ezt a forradalmat, és ezek nem az iszlamisták voltak, örüljünk már annak, hogy végre vannak civil erők, erős civil erők, amelyeket fel lehet, fel kellene karolni, akik egyszerűen szociális okokból, igazságtalanság miatt, a gazdasági helyzet miatt, a demokrácia hiánya miatt tüntetnek. Tisztelt főképviselő kedves kollégák! önkritikus, önkritikát kell gyakorolnunk, mert eh, ez a partnerségi, szomszédsági politika gyakorlatilag semmire sem jó, nem működik. Eh, eh, ha azt akarjuk, hogy működjön, akkor oda kell hatni, hogy legyen stabilitás a közel-keleten, és a diktatúrák dőljenek meg, és egy békés stabilitás alakuljon ki. Ezt a feladatot nem kerülhetjük ki, ezért világosan kell szólnunk Hosszú távon a közel-keleten csak akkor lesz béke, hogyha demokráciára alapul, és nem a diktatúra tartja fönn mesterségesen. Eston asszony, ahogy a kollégák is kritikusan is megszólaltak, Eston asszony, hangosan kéne mondani a véleményünket. Nem elég halkan beszélni, világosan, érthetően, hangosan kell kiabálni, hogy minden külügyminiszter hallja, és ne Hillary Clinton rekeljen nekünk megint hallgatni, hanem magunktól is legyen hangunk. Ezt várjuk öntől egy világos nyelvezetet végre. Kíros Kazak. Kazak képviselő követ. Köszönöm szépen, elnök úr. Eston asszony, kedves kollégák! Az egyiptomi tüntetések a szociális igazságtalanság ellen irányulnak, a hatalom erőszaka és a korrupció, a rendőrségi korrupció ellen, az emberi jogok megsértése ellen. Mindez mutatja, hogy az emberek egy átalakulást szeretnének, változást szeretnének. Ez arra emlékeztet minket, ami a szocialista blokk összeomlásakor történt, a, a keleti blokk 1989-es összeomlása idején. Az egyiptomi népek és a tunéziaiak követelései világosak számunkra. Azt, azt kell, hogy tegyük, hogy támogatjuk ezeket a követeléseket, hiszen ezek a követelések a vélemények pluralizmusára, a sajtó szabadságra és az emberi jogok tiszteletben tartására irányulnak. Éppen ezért Eston asszony a külpolitikánkat újra kell alakítanunk, az értékeinkre kell alapítanunk. Meg támogatnunk kell a demokráciába vezető utat, és az emberek, a tunéziai és egyiptomi emberek, népek kérdését is támogatnunk kell. 60 évvel ezelőtt az arab világban a forradalom azt jelentette, hogy végre kivonulnak az európaiak onnan. Most a második hulláma történik a forradalmaknak az arab világban. Ez az a pillanat, amikor az Európai Uniónak választania kell, hogy a jó vagy a helytelen oldalára áll a történelemnek. Most az a kérdés, hogy sikerül-e független civil társadalmat teremteni, költségvetési eszközökkel is akár, át kell tekintenünk, felül kell vizsgálnunk a költségvetési prioritásainkat, hiszen itt egy 20 éves diktatúra megtöréséről van vagy lehet szó. A tunéziai nép többsége nem bízik az új átmeneti kormányban, és már is egy új folyamat látszik kialakulóban lenni Tunéziában. Az Európai Uniónak is azonban egy szembe kell nézni az igazsággal, és el kell indítani az igazságosság folyamatát az önkritika révén is. Elnök úr, az emberi jogoknak most jött el az ideje az ő képviseletük. Strejce kolléga. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem értek egyet azzal, hogy Egyiptomban a felkelést csupán a demokratikus, európai stílusú erők generálják. Úgy gondolom, hogy ez a felzúdulás és káosz, a változás szele, azért alakult ki, mert jobb életminőséget szeretnének az ott élők. Számunkra azonban egyfajta fenyegetettséget is mutat ez, hiszen elképzelhető, hogy az iszlám radikalisták ezt kihasználják. Hogyha valós politikai változás történne, akkor lehet, hogy egy eh, akkor lehet, hogy eh, destabilizálódnak a régió, az izraeli béke megállap, izrael való béke megállapodás megszűnne, és elképzelhető, hogy a Hamaszhoz állna, kerülne közelebb majd a régió. Úgy gondolom, hogy azok mellett kell kiállnunk, akik a szabadságot, akik a szabadságot és a szabad választásokat támogatják. Köszönöm. Hadzi Georgiou, Hadzi Georgiou. Teljesen nyilvánvaló, hogy a parlament többsége az egyiptomi felkelést támogatja, ez jól is van így. Azonban vannak kivételek, éppen egy ilyet hallottunk az imént. Ugyanakkor valószínűleg egyetértenek eh, velem abban, hogy a politika azt jelenti, hogy megfelelő időben helyesen cselekszünk. Be kell vallanunk, hogy nem láttuk előre, mi fog itt kialakulni Tunéziában, ami az elmúlt eh, húsz évben eh, történt. Az Egyesült Államokból több millió dollárt fordított szorultak a rezsim támogatására. Nekünk az egyiptomi népet kell azonban támogatnunk, amely fel kell a jogaiért, az egészséghez való jogért, a képzéshez való iskolázáshoz való jogért. Tehát ezt kell a továbbiakban támogatni, és ennél az eljárásnál Palesztinára is gondolnunk kell. Mi ciprusiaként Egyiptomnak egyik szomszédos országa vagyunk, éppen ezért érdeklődése figyeljük az eseményeket, támogatjuk az ottani forradalmat, és fellépünk az egyiptomok jogai érdekében. Köszönöm, elnök úr, Eston asszony és tisztelt kollégák! Bizonyosan kívánatos, ahogy sokaktól hallottam, hogy demokratikus jövőhöz juthassunk Észak-Afrikában, olyan demokráciához, mint az európai. De vannak veszélyek is, ezekről nem rejtőzhetünk el, hiszen itt van például a merénylet, a kopt keresztényekkel szemben, pontosan Egyiptomban. És ezt talán azt hogy pontosan az a félelmünk, hogy akár diktatúra, iszlamista diktatúra is kialakulhat. Estan hogy nem hallja, a beszédemet hallja, tökéletes. Tehát pontosan az a félelmünk, hogy akár iszlamista diktatúra is kialakulhat Észak-Afrikában. Ebből a szempontból tehát Európának nagyon vigyáznia kell, őrködnie kell, hogy egy napon az észak-afrikai országok közül egyesek, ellenséges országok, amelyek ezen gazdasági válság során a destabilizáló hatást akár kihasználhatják gazdaságaink ellenében is. Tehát ne feledkezzünk meg arról, hogy ezen destabilizációból kivándorlás is fakad, amelynek kihatása lesz az európai országokra is. Tehát ezért azt kérem az Európai Bizottságtól, illetve a főképviselő asszonytól, hogy figyeljenek ezekre a dolgokra. Köszönöm. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ashton asszony, ne legyen naív. Ő, ön se, és Ferhofstadt úr se, nyilvánvalóan a muszlim testvérek sáriát szeretnének, az pedig nem demokrácia. A legfontosabb ellenzéki párt Egyiptomban, Egyip, Egyiptomban Izrael ellen háborút akar indítani. Ne tegyen úgy, mintha naív lenne. Egy jobb jövőt szeretne Egyiptomra, ahogy elmondta, azonban fél, aki mondani azt, hogy itt az iszlám az, amelyik az ellenzékben van. Tehát nem szeretnénk, hogyha naivan viselkedne, és rossz üzenetet küldene Egyiptomba. Eston asszony, nézze meg, milyen veszélye van annak, ami minket most fenyeget, nyissa ki a szemét, és figyelmeztese az egyiptomi lakosságot, hogy veszély a sárja mindannyiunkra nézve. Uh, has, uh, úgy látom, hogy itt egy, valaki kék kártyát mutatott fel, elfogad egy kérdést? Tessék, más, fél perce van a kérdés feltételére. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem az lenne, hogy a demokrácia hogyan virágozhat egy olyan országban, ahol nincsenek meg a demokratikus hagyományok és az ehhez szükséges demok- ö, intézmények. A demokrácia nem tűnik fel az egyik pillanatról a másikra művelni kell. Először is demokratikus intézményeket kéne megteremteni, enélkül nincs demokrácia. Madlener úr. Ehm, Igen, elnök úr a kérdés feltelőjel egyetértek. Természetesen a demokrácia úgy magától nem fog kinőni a földből, azonban alternatívákat kell kínálnunk az egyiptomiak számára. Nem lehet az, hogy most kijelölünk valakit Egyiptomban, aki majd átveszi a hatalmat, az egyiptomiaknak maguknak kell a kormányokat megválasztani. Ebben a szekuláris erőket kell támogatni, és nem a muszlim testvérséget. Eh, Köszönöm, elnök úr, Eston Báronő Soha nem voltam különösen gyengéd önnel szemben, de el kell ismernem, hogy a történelem mindent megtesz, hogy az életet bonyolítsa. És ebben az értelemben azt hiszem, hogy a dolgok, amiket mondok, majd segíthetik önt. Az első dolog, amit szándékozom elmondani nagyon világosan, az az, hogy az országok garantálják, óvják a polgáraik egész életét, nem pedig urai ennek, és hogyha urai lesznek, akkor már nem kormányoknak nevezik őket, hanem rezsimeknek. Ez történt Tunéziában és Egyiptomban mert a politikai tapasztalatok, amelyek megkezdődtek a függetlenség meghódításával, ezek hosszú ideig fennálló rezsimeket eredményeztek. Mi a szabadságot, a demokráciát védjük, azokkal együtt, akik ezt most a tereken, az utcákon védik. A második dolog minket, Európai Uniót érint. Most már kell egy euromediterrán stratégia, és ez azt is jelenti, hogy kudarcot vallott a barcelonai folyamat és az euromediterrán unió. Ezek fikciók tehát ez egészen egyszerűen politikai játszadozás, ami semmiféle eredményhez nem vezetett. És most világosnak kell lennünk, a stratégiára végre valóban szükség van, ezt ki kell alakítanunk és végre kell hajtanunk, ahogyan tettük Kelet-Európa érdekében, és ahogyan tettük például a balkáni országok esetében is. Ezen stratégia nélkül semmi értelme nincs egy hangon szólni, hiszen valójában csak beszélünk és semmit nem mondunk ashton Köszönöm asszony, az a benyomásom alakult ki, hogy ön még nem megfelelően tudatosította magában azt, hogy, azt, hogy mi is történik a földközi tenger köré, környékén. A változások szele járja át ezt a régiót. Az európai Unió pedig és intézményei nem megfelelő komolysággal veszik ezt. Történelmi pillanat ez, Európa azonban a déllel kapcsolatban kontraproduktívan politizál. Az uralkodó osztály megváltozása, illetve a bevándorlási politika nagyon érdekes elegyet hozott létre. Ennek következtében is alakult ki ez a mostani változás Tunéziában és más országokban. Hogyha azt gondoljuk, hogy a, csak a jelenlegi tüntetésekkel kell törődnünk, akkor tévednünk. Sokkal felnőttebb módon kéne politizálnunk. Igazi szakpolitikát kell kidolgoznunk. A fél illegalitásban zajlik ez a politizálás, és sokkal jobban oda kéne figyelni, és támogatni kéne a demokratikus átalakulást a régióban világosan kell politizálni a partnerségi és szomszédsági politikát, a biztonsági politikát felül kell vizsgálni, új szakpolitikákra van szükség. Sokkal komolyabban kell tehát ezzel foglalkozni. Több pólusú politizálásra van szükség. Törökországgal együtt, az Egyesült Államokkal is együtt kell működnünk a térségben. Tehát meg kell változtatni az eddigi szokásokat. Azt gondolom, hogy a bizottság részéről sokkal nagyobb ö, alázatra lenne szükség a földközi tengeri térséggel kapcsolatban. A Mediterrán Unióra is természetesen oda kell figyelni, de az is nagyon fontos, hogy Európa ott jelen legyen. Ez Európa számára is fontos, és ne felejtsük ezt el. Köszönöm szépen, de Szárdez asszony következik. A világ mozog és változik, és különösen az arab világ, ahol is a lakosság 40%-a szegénységi küszöb alatt él, és különösen a fiatal közé, körében a legnagyobb a munkanélküliség a világon tehát ők is fejlődni szeretnének, kívánják a demokráciát, ugyanúgy, mint mások. És Tunéziában és Egyiptomban egyaránt ezek a a népek kinyújtották egymás felé a kezüket, hogy jogaikat megerősítsék. És valamennyi provokáció ellenére, amelyeket láthatunk ma Kairóban, valamennyi nehézség ellenére ez a mozgalom ez most már feltartóztathatatlan. Tunéziát illetően tegnap és Egyiptomot illetően ma egy hang van, amit hallottam, az USA hangja, amely szilárdan a demokraták oldalára áll. Én hiszek Európában, azt hiszem, hogy Európának is szilárdan mindig a demokraták oldalára kell állnia. És arról álmodoztam, hogy Európa megfeleljen ennek a kívánalomnak, de nem tette ezt meg. Nem csupán a tettekben, hanem a vezetők félelmeiben is, akik gyakran a mozdulatlanságot részesítik előnyben. A fal leomlása után 20 évvel történelmi pillanatot élünk át, tehát foganatosítsuk azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek, hogy ezt a történelmi rendezvút ne szalasszuk el. Köszönöm. Köszönjük, Iping úr, egy percben. Gyakorlatilag mindent elmondtak már, amit akartam, ezért inkább egy kérdést tennék fel a főképviselő asszonynak. Ma Tony Blair, aki korábban ugye miniszterelnök volt, és talán ismeri őt, megdicsérte Mubarak elnököt. A CNN csatornán azt állította, idézek, Mubarak ö, bátor ember, és azt mondja, hogy túl korai lenne Egyiptomban szabad választásokat tartani. Ha jól tudom, Blair úr az izraeli-palesztin béke folyamatnak a fő küldöttje, amit az Európai Unió is támogat. Ön mit szól ezekhez a kijelentésekhez? Köszönjük, Beten úr kap egy percben szót. Köszönöm, elnök asszony. Egyiptom számára nagy fenyegetés, és az észak-afrikai országok számára általában az, hogyha megdöntik a kormányaikat, ettől még nem lesz ott nyugati típusú liberális demokrácia, hanem az iszlám fundamentalizmus fog betüremkedni a hatalmi hiátusba mint ahogy Iránban is ez volt a helyzet. Ugyanakkor nyilván elégedettséggel nézhetjük azt, hogy elnyomott népek végre most már elkezdik megdönteni választatlan kormányaikat. És ez azt mutatja, hogy végül is mindenhol a világon majd megdőlnek ezek a rendszerek. Ha ezek a népek évek óta, évtizedek óta ö, küzdöttek, akkor ö, örvendetes, hogy most már végre talán az eredményt hoz. Az Egyesült Királyságban azonban pont az ellenkezője ennek a helyzet. Egyre több demokratikus önrendelkezési jogunkat adjuk föl az Európai Unióval szemben. A Magna Kartában leszögezték az angolok lázadási jogát, ha úgy tetszik. Nos, ö, még mielőtt ki kéne vonulnunk az egyiptomiakhoz hasonló az utcára, szeretném, hogyha ez a folyamat megállna. Bronsz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy üdvözölnünk kéne az ilyen elnyomó rezsimek leomlását. Tehát sajnos tudjuk, hogy mi a helyettük. Tunéziában, úgy ahogy Egyiptomban és Erik, eh, Irakban is eh, elnyomó rezsim volt, még, kelet, még közel-keleti eh, standardok mellett is. Ugyanakkor volt némi liberalizmus, is be, liberalizmus bennük. Elképzelhető, hogy szociálisan elnyomó demokrácia vagy autokrácia váltja ezt fel Nos, talán el kéne gondolkodni, hogy eh, hogyan viszonyulunk ehhez. Polgárháború alakul ki, avagy gazdasági káosz? Ezzel kapcsolatban eh, tanácsot is adhatunk, illetve segélyeket is nyújthatunk nekik, de szerintem nem csapatokat kéne oda küldeni, akik aztán majd áldozatok lesznek. Sőt, azt gondolom, hogy nem kell megmenteni az országok lakosságát Európába importálván őket. Mrs. President. Köszönöm elnök asszony a szót. Non podem ficar indiferentes à força de um intento. Az Európai Unió nem maradhat tétlen a közelkeleti és mágrebi népmozgalmak láttán. Hogyha egy nép szeretne demokráciát elérni, akkor tőlünk csak szolidaritást várhat, ahogy ezt már elmondták kelet-európai barátaink, illetve ahogy ezt már tapasztalták is kelet-európai barátaink. Történelmi változásokat élünk. Le kell szögezni azt, hogy a szélsőséges iszlamizmus politikai válaszként jelent meg, nem pedig szociális válaszként, ennek a régiónak a jövője mindenképpen toleráns demokrácia, ennek, demokráciától függ, és ez nagyon komoly ígéret mindenki számára. Ki kell használnunk ezt, ezt a változást, a demokrácia, illetve a békés átalakulás lehetőségét. Attól függetlenül, hogy ki milyen vallású ebben a régióban. Úgy gondolom, hogy lehetőség van a végére. Európának egységesen kell kinyilvánítani a véleményét ezzel kapcsolatban, nem csupán néhány államfőnek. Eston asszony, nagyon nehéz itt okosnak lenni, de mindenképpen új paradigmát kell találni ebben a régióban, úgyhogy a nőket is figyelembe veszük, és ne, legyen, ne legyünk radikális. Köszönöm szépen, elnök asszony, főképviselő asszony, kedves kollégák. Ebben a pillanatokban erőszakos vita folyik Mubarak támogatói és ellenfelei között. Úgy gondolom, hogy Mubarak felé egyelet kellene küldenünk, hogy vonuljon vissza, és ne legyen értelmetlen vérontás az események vége. Az egyiptomi fejlemények megleptek mindannyiunkat, de ezt most esélyként kell kezelnünk arra, hogy ez a régió a politikai és gazdasági stagnáció évei után most igazi demokrácia felé fordítsa a hajóját. Úgy gondolom, hogy a polgárok milliói, fiatalok, a fiatal generációk most jogokat szeretnének maguknak. Ezt támogatni kell. Nem szabad a következményeket becsülni. 1998-al hasonlítják össze egyesek, azonban ezt még ki kell várnunk, az Európai Uniónak az átmeneti folyamatot erőteljesen támogatnia kell. Tehát gyorsan világosá kell tennünk, hogy az átmeneti folyamatot most el kell indítani, és hogy Mubarak már nem a legitim vezetője ennek a folyamatnak. Most a lehető leggyorsabban egy világos időtervre van szükségünk az intézkedésekre nézve, amelyek aztán szeptemberben, ebben az évben az első szabad demokratikus választásokat lehetővé fogják tenni, az alkotmány, a választójog módosítását is, és a politikával való bánásmódot is alapvetően megváltoztatják. Úgy gondolom, hogy minden demokratikus erőt le kell ültetnünk egy tárgyaló asztalhoz annak érdekében, hogy itt a határvonalakat megállapítsuk. Ebben Európának lehet pozitív szerepe. Ugyanakkor nyilván a helyzet összetettségét is szemünk előtt kell tartanunk. Európának egy Euró... Obama dicsérik a, a mérsékelt hangjáért. Nyilvánvalóan gazdaságilag is fontos szerepet játszik hogyha politikai reformot szeretnénk, akkor nyilván gazdasági reformokra is szükség van, ez nem lesz egyszerű. Négy szasszony kapszót másfél percben. de hoge vertegenwoordiger, mevrouw de voorzitter, Főképviselő asszony, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Én most figyelmesen kísérem, hogy mit mondott a főképviselő asszony, és mit mondtak a képviselőtársak. Sokan azt mondták, hogy meglepettek eh, az egyipt, a egyiptomi és tunéziai események bekövetkezte kapcsán. Ez engem meglep, ugyanis alapvetően tudtuk, hogy ezek nem demokratikus államok, nem demokratikus rezsimek, hanem autoriter rezsimek, amelyek a saját lakosságukat elnyomják. nyilvánvalóan ezt nem akartuk látni, becsuktuk a szemünket, félrenéztünk, azt gondoltuk, hogy a stabilitás érdekében föl kell adnunk az elveinket, a, így fogjuk tudni a földközi tenger térségében a stabilitást garantálni. Azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az autoriter és korrupt rezsimek támogatása a stabilitás jegyében és a káosz elkerülésének érdekében végülső soron bizonytalansághoz, instabilitáshoz, káoszhoz, és nagyon rossz jövőbeni kilátásokhoz vezet. Éppen ezért remélem, hogy értelmesen fogunk tudni eljárni, a demokratizálási folyamatot támogatni fogjuk, és szeretném különösen figyelmét felhívni a különböző politikai pártok támogatására, mint Tunéziában, mint pedig Egyiptomban. Ezek gyenge lábakon álló politikai szervezetek. Az elmúlt években nem volt lehetőségük, hogy szervezzék soraikat. Szükségük van tehát a segítségünkre, hogy szerepet tudjanak vállalni a saját országuk politikájának alakításában a következő választásokon. A vita ebben a fázisában azt hiszem el kell mondani, hogy túl sokszor ö, gondoljuk azt, hogy a szabad nyugat libertánus társadalom modellje exportálható. Tegnap volt a 32. évfordulója annak, hogy Khomeini Ayatollah Párizsból visszatért Iránba, és Eleni Kanecsi, aki Izraelben volt korábban, két évtized után visszatért Tunéziába, és ő a palesztin hatóság létét illegálisnak tekinti, a Hamaszt támogatná. A Hamas gyakorlatilag a muszlim testvériség egyik ága, amely Egyiptomban nagyon jól szervezett. És ezek a hatalmi szervezetek képesek az emberek napi életét megváltoztatni, és a terror állandóságát garantálni mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy elszigeteljük a terrorista erőket a saját hat a fővárosainkban, és persze Tunéziában és Egyiptomban is, és célzott, jól ellenőrzött pénzügyi támogatással próbáljuk ezeket a társadalmokat támogatni. and a half minutes, Elnök úr, egyetértek azzal, amit elmondtak az előbb néppártbeli kollégáim. Mindenesetre szeretném kiemelni, hogy a közelmúltbeli események a földközi tenger térségében valamennyiünkben mélységes meglepődést keltettek. Néhány héttel ezelőtt egyáltalán nem volt ez előre látható. Az Európai Külügyi Szolgálat, melyet Aston Barónő vezet, úgy tűnik, hogy őket is meglepetésként érte ez, és most gyenge cselekvési kapacitást mutat a szolgálat. Tehát felvetődik a kérdés, hogy érdemes -e ilyen sok erőforrást fordítani egy ilyen módon szervezett szolgálatra. Most is azt láthatjuk, hogy az euromediterrán térségben nincs erős szerepünk. Valamennyi népjogát védjük az önmeghatározásra, hogy a saját vezető osztályokat megválaszthassák demokratikus választások révén, és nem pedig extremisták a rákényszerített elit elfogadása révén. A stabilitás tehát a demokráciához kell, hogy kapcsolódjon, tehát minden leges eszközzel a demokráciát és a politikai pluralizmust akarjuk megerősíteni, a jogállamiságot, az emberi jogokat, a polgárok biztonságát. A világ ránk tekint európaiakra, tehát még inkább szükségünk van egy békés földközi tenger térségére. Az EU-nak meg kell változtatni a politikáját, és késledelmek nélkül fel kell lépni, hogy támogatást és együttműködést biztosítson a szükséges társadalmi gazdasági fejlődés érdekében földközi tenger valamennyi országa számára. Köszönöm. Romero asszony, egy percet kap. Tisztelt képviselők! A tunéziai demokraták hihetetlen érettségről tettek tanulbizonyságot. Láthatjuk, hogy Egyiptomban milyen mészárlás folyik, nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban egy hangon szólaljunk fel. Meg kell állítani ezt a mészárlást. Nagyon örülnénk annak, hogyha demokratikus változások, igazi változás, átalakulás menne végbe Egyiptomban. Holnap egy állásfoglalásról fogunk szavazni, egy delegációt küldünk ebbe az országba, és úgy gondolom, hogy munkánk nagyon fontos jelenleg, főleg Tunéziában, illetve aztán Egyiptomban, egyáltalán az összes olyan országban, amelyeknek nagy a szabadság igénye. Még mindig nagyon sok dolgot kell tenni. Az a gazdasági összeomlás, amely ilyen felinduláshoz és forradalomhoz vezethet, nem elhanyagolható. Tunéziában más modell alapján szeretnének élni. Tunézia példaértékű lehet. Azt hiszem, hogy a posztgyarmati kor végéhez értünk. A tunéziai gazdasági helyzet azt jelenti, hogy igenis nekünk is, illetve az Európai Központi Banknak is tennie kell valamit, hogy ne engedjük, hogy a földközi tengeri térség csődbe menjen. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Sárki asszony. Thank you, Madam President, Madam High Representative. Köszönöm, elnök asszony, főképviselő asszony. Most itt állunk, beszélünk, közben egyiptomi polgárokat lőnek. Most már úgy tűnik, hogy a rendőrség és a katonaság is lő, ahelyett, hogy védeni a tüntetőket. Nagyon sokféle ember vonult ki az utcára, de egyet akarnak. Demokráciát, politikai reformokat, jó kormányzást, szociális-gazdasági fejlődést. Elnök asszony, ezek talán ismerős fel ismerős célok, mert pont ezeket szeretnénk egy, egyelőre 3 milliárd elköltött euróval Egyiptomban 15 éve segíteni. És <clears throat> most, ha végre a nép ugyanazt akarja, mint az EU, akkor miért olyan nehéz, miért olyan bonyolult, hogy gyorsan és erőteljesen megnyilvánuljunk, megszólaljunk? Az európai segítség fontosabb, mint valaha. Ahogy uh, a szabadság reménye fel merült az emberekben, felhők is gyülekeznek már is. Itt az ideje, hogy azonnal erőteljesen lépjünk, megtámogassuk a népet. Ha nem így teszünk, akkor az EU hihetősége örökre ö, megszűnik a tunéziai kormány most korlátozza az információs technológiák használatát, cenzúrát alkalmaz, filterezi, szűri az internet szolgáltatók adatait. A Vodafone és a French Telecom is európai szolgáltatók, akik egyébként jelen vannak Egyiptomban, ők is behódolnak és lezárják hálózataikat a kormány parancsára. Jó lenne, hogyha az európai cégek bátran támogatnák a szabad adathozzáférést, a szabad sajtót, és az emberi jogok megsértése, megsértésének dokumentálatlanságával szembe mennének. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony. Az Európai Unió számos hibát követett el a múltban. Igaz ez Tunéziával folytatott kapcsolatunkra is, amikor 2009-ben nem szóltunk semmit, amikor Ben Ali megnyerte az választásokat, Állítólag 90%-os támogatottságot élvezett, pedig nyilván nem volt szabad és tisztességes ez a, ez a választás. Aztán amikor a BTK-t megváltoztatták Tunéziában, akkor betiltották az aktivisták és emberi jogi aktivisták és civil szervezetek tevékenységét. Nem engedhetjük ezt meg magunknak, ezt a fajta viselkedést. El kell tökélnünk magunkat, hogy ebben a régióban a stabilitást visszaállítsuk, hiszen enélkül nagyon nehéz lenne a helyzet. Nos, az észak-afrikai helyzet tehát úgy lehet megoldani, hogyha a jogállamiság ismételten helyreáll, illetve szólásszabadság alakul ki. Köszönjük, Préda úr! másfél percet kap. Köszönöm. Nagyon köszönöm, tisztelt főképviselő asszony, egy éve vitáztunk az Európai Unió jelentéséről Tunézia vonatkozásában, és akkoriban azt mondtam, hogy a tunéziaiak szociális vívmenyeit meg kell kettőzni a politikai előrelépés révén, és ezen hetekben láthattuk, hogy voltak politikai előrelépések, legalábbis abban az értelemben, hogy ez a felkelés a szabadság kívánelmen a kifejeződése volt. Egyiptomban ugyanaz a helyzet, de ott még a helyzet folyamatosan változik, nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele, de bizonyosan a nép világosan kifejezésre utat ott is, hogy a szabadságot vágyja. Nos, egyesek közülünk félnek attól, hogy ez a szabadság iránti vágy esetleg a laicitás veszélybe kerülését jelentheti, illetve a mérsékeltség veszélybe kerülését és a stabilitást is veszélybe sodorhatja, de az eljövendő hetekben, években ez a régió nem feltétlenül olyan politikai rezsimekkel fog rendelkezni, amelyek stabilak, és amelyek a szabadság talaján állnak, valamint mérsékeltek, hiszen abszolút lehetséges, hogy, és fel kell erre készülnünk, erre a lehetőségre, hogy nem így történik. Tehát bátorítanám a főképviselő asszonyt, hogy az Unió stratégiáját talán váltsa fel egy másikkal, a 2005-ös stratégiát, amelyet a barcelonai csúcson dolgoztak ki. Köszönöm. Madame la Présidente, Elnök asszony, tisztelt kollégák! az volt a benyomásom, hogy a nép előrébb tart, mint a politikai elő, elit, és most erről megbizonyosodtam. Először is hagy üdvözöljem a tunéziai és egyiptomi nép bátorságát és határozottságát, hiszen emlékeztettek arra minket, hogy a demokrácia és az emberi jogok értékei nem a nyugati népeknek vannak fenntartva, hanem ezek egyetemes mindenki által osztott értékek. Európa most már nem tévelyeket a világ ezen térségében hamis elemzésekkel és hamis tervek mentén. Ezek a népek olyan választ várnak tőlünk, amely megfelel bátorságuknak és vágyaiknak, tehát nem könyörületességet kérnek, hanem szolidaritást és főként felelősségérzetet. Ebben a bizonytalan időszakban senki nem akarja a káoszt, de senki nem tudja elfogadni a status quo-t sem. Tehát ezt a reményt el kell kísérnünk, amely az események alapján született Tunéziában és Egyiptomban, hogy demokrácia alakulhasson ki ezekben az országokban, amely az országok és a nép számára is kedvező, ugyanis ugyanúgy magunk számára is, és ezt Eston asszony is kifejezte. Végül is egy költő szavaival élnék, mely szerint a világ csak óvatosságból szendereg. Nos, ez ezek a népek voltak olyan óvatlanak, hogy a szabadságokat kérték, de remélem, hogy ezzel a mi lelkismeretünket ébresztették fel. Köszönöm szépen, Lambsdorff úr Köszönöm szépen, elnök asszony. Eston asszony. Uh, nyíltan azt mondanám, hogy legyen bátrabb, és lépjen föl a külügyminiszterek tanácsa előtt, beszéljen az ellenzékkel, a kormányzati képviselőkkel, jöjjön aztán vissza, és mondja el, hogy mit hallott ott, és a 27 véleményből csináljon aztán egyet. Hogyha Tuniszba látogatunk, amit jónak találok, akkor jó lenne, hogyha nyilvánosság értesülne erről, hogy ott vagyunk. Először ugye az amerikaiakról hallottunk, csak és most látjuk csak, hogy mi is ott vagyunk, mint az európai külügyminiszterek. Mindenképpen ezt tanácsolnám egy részről, más részről. Európai külügyminiszterként nyilvánvalóan nem szabad mindenbe beleugrani, amit felkínálnak önnek. Ma itt összehasonlították a helyzetet 1989-el, ez egy helyes összehasonlítás, 1989 Alexander eh, Platz és hát eh, a Tahir tér most, ez egy jó összehasonlítás. Ugyanez a dilemma volt akkor is. Szabadságot szerettünk volna, stabilitást, demokráciát szerettünk volna, és nem ismertük fel, hogy eh, egy stabil diktatúrából a demokráciába átvezető folyamat gyakran, eh, illetve gyakran eh, békétlenül zajlik le. Nyilvánvalóan a diplomáciának is és a szervezésnek is megvan a maga helye, és az óvatosságra is szükség van, tehát azonban ettől nem szabad, hogy függjön, hogy mi örülünk ennek a forradalomnak, és hogy annak, hogy ez a szabadságba vezet át a diktatúrából. Azt gondolom, hogy Európának nem szabad megmondania, hogy milyen rendszer legyen ezekben az országokban, de örülnie kell a fejleményeknek, és annak, hogy Mubarak már nem fogja tudni fenntartani terrorral az államját. Ezzel gyakorlatilag a mai terrorra megszűnt a legutolsó legitimitás alapja is az ő államának. This moment has been... Régóta vártuk ezt a pillanatot. A régi és az új erők összefogtak Egyiptomban, Mubarakkal szemben. Válaszunk nem csak nem merülhet ki abban, hogy stabilitást akarunk Egyiptomnak, hanem akarjunk nekik szabadon választott jó kormányt is. Persze nem elég ezt akarni. Innen, a helyemről, meg a sorainkból sokakat hallok fenyegetni azzal, hogy iszlám cunami következik, iszlamista cunamista ezzel érvelni egy totalitárius rendszer mellett nagyon-nagyon álságos dolog, és értékeinket megtaposó eljárás. E, emberek ott az életüket teszik kockára Tunéziában és Egyiptomban. Ilyen színikusan erre nem lehet reagálni. Ők a saját és a honfitársaik szabadságaért küzdenek, ugyanazt a szabadságot szeretnék, ami nekünk már itt megvan. Nagyon sokan mentek ki az utcákra, de ez persze még mindig kisebbség egy hatalmas erővel, hatalommal szemben. Ugyanakkor a néma, ö, némán maradtak, vagy ki nem vonultak is óriási tömeget képeznek. Világos üzenetekre van szükség. Mubarak menjen most. Buzuti úr kap másfél percet. Köszönöm szépen, elnök asszony. valóban van egy pozitív fejlemény is, a drámai fejlemények közepette az, hogy a lakosság, a nép maga kezébe vette, vagy megpróbálja maga kezébe venni a sorsát. Ez is már óriási fejlemény. A történelem tele van ö, olyan példákkal, ahol Az ilyen helyzetekből azonban nem jött ki mégsem jó eredmény. Nem biztos, hogy be kell avatkoznunk. Ez egy furcsa automatizmus. Szerintem két dologra van szükség. Először is segítenünk kell, és támogatnunk kell a demokratikus erőket, ezekben az országokban, és a demokratikus intézmények kialakulását. És új diktátorok hatalomra kerülését pedig meg kell akadályozni. És szembe kell nézni a saját hibáinkkal. A mediterrán földközi-tengeri politikában sok üres szó hangzott el, és nem történt semmi gyakorlati uh, Hol volt, hol van a Mediterrán Unió ilyen pillanatokban? Ne csak reagáljunk, hanem agáljunk is, vagyis te- cselekedjünk. Eh, Európa konkrét eh, támogatást kell, hogy nyújtson a tunéziai népnek és az átmeneti kormánynak, hogy euró-mediterrán perbészület kezdeményezünk, melyet erősen elhanyagoltunk ezekben az években. A dűkitörés a fiatalok és a nép részéről a magrebi övezetben, valamint Egyiptomban abból adódik, hogy az anyagi javak nem voltak egyenlően elosztva, és az alapvető szabadságjogok eh, gyakorlása korlátozott volt. Észak-Afrika táját lángokban el és több demokráciát kér, több gazdaságot, több részvételi jogot, több munkát, és csodálkozással tekint a vén kontinensre, amely mozdulatlan és képtelen a szociális transformációkra reagálni ebben a térségben, és megfelelő fejlődésen alapuló politikát kialakítani. Tehát Európának nagyobb figyelmet kell fordítani az emberi jogokra és a demokráciára, elő kell mozdítani a párbeszédet, a gazdasági fellépéseket. Európának meg kell nyitni a szívét és kapujét Észak-Afrika előtt, hogy a földközi tenger a béke tengere legyen, tehát elég a visz, kitoloncolásból, az erőszakos együttműködés olyan országokkal, mint Líbia, több beruházásra, több támogatásra van szükség, több euró mediterrán politikára politikára. Ezt a történelem követeli tőlünk. pani przewodnicząca! Mm, nie możemy porównywać sytuacji wewnętrznej tunezji z tą w egipcie. azt gondolom hogy tunézia helyzetét nem vizsgálhatjuk egyiptom helyzete nélkül. ott is tömegdemonstrációt láttunk de más és más okokból alakult ez ki. A tunéziai változások lehet, hogy kiváló alkalmat nyújtanak a jövőbeli változásokra. Egyiptomban Mubarak volt a stabilitás garanciája. Jelenleg azonban az a helyzet, hogy nincs demokratikus ellenzék, nem tudott kifejlődni ugyanis. Így aztán Egyiptom a muszlim testvériség csapdájába eshet. Ennek a nemzetközi hatására mindenképpen gondolni kell. Például a Hamasszal való együttműködésre, illetve az Izrael elleni érzelmekre. Tehát az egyiptomi stabilitás garanciája eddig Mubarak volt. Mi történik akkor, hogyha a Mubarak rezsimje megdől? Azon is gondolkodjunk el, hogy ne, számunkra mi lenne az optimális megoldás. Milyen monul? Köszönöm szépen! A tunéziai és egyiptomi változások nagyon fontosak. Ezen változások akár az euromediterrán régió más részeire is kiterjedhetnek, és ez nagyon fontos régió számunkra, hiszen közvetlen szomszédaink. Baráti országa, az baráti országokkal nagyon közvetlen a kapcsolatunk. Nem sikerült sok helyen még elérnünk azt, hogy a reformokat elérjék. Úgy gondolom, hogy ezen túl nem lehetünk ilyen tétlenek. Mi alapvető változásokra van szükség, gazdaság és szociális, demokratikus változásokra. Most az utcán az emberek követelik ezeket a változásokat. A tanács ezzel kapcsolatban e, foglalkozott ezzel a kérdéssel, és állásfoglalást fogadott el. Véleményem szerint Tunézia jó irányba halad. Az elmúlt hetek során az Európai Unió azonban nem nyilvánult meg ezen folyamatokban. Obama úr, illetve Clinton asszony nyilatkozatait hallottuk, a tunéziai és az amerikai hadsereg is egyeztetett. Az Európai Unió reakciója nyomába se érhet ennek. Sokkal láthatóbbnak kell lennünk, és gondolok itt a tanács elnökségére is. Eston asszony két hét múlva Tunéziába utazik, de sokkal gyorsabban kell tudni reagálni, sokkal jobban kell tudni előre látni. Jó lenne, hogyha a nemzetközi porond, porondon, illetve egyáltalán a közelünkben, a régióban is aktívak lennünk. Uniunea Europeană urmărește cu mare atenție situația din Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió szoros figyelemmel követi a tunéziai helyzetet, és a tunéziai lakosságot, hogy békés átmenettel érhesse el a demokráciát. Az első intézkedései az átmeneti kormánynak jó irányba mutatnak, és felhívjuk a hatóságot, hogy minden vállalásukat hajtsák végre, hogy a jogállamiság és az alapvető jogok valóban tiszteletben tartásra kerüljenek, és valóban reformokat hajtsanak végre gazdasági és szociális értelemben egyaránt. Tehát ezek olyan eszközök, amik a jövőben való beruházásnak minősülnek, és demokráciát és stabilitást eredményeznek ebben az országban. Európa a stabil partnere Tunéziának az Euromed keretében. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az átmenet folyamatát támogassuk ebben az országban. A demokratikus intézményeknek erőseknek kell lenniük, és fontos, hogy a reformot megfelelő pénzügyi eszközökkel is támogassuk. Tunéziának virágzós demokratikus országnak kell lennie, és jó együttműködést kell kialakítanunk közös értékeink mentén. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, Eston asszony és kedves kollégák, amit tenni kell, az már sokszor elhangzott, ebből nyilván konszenzus alakult ki a állásfoglalásunk Tunéziával kapcsolatban. Világos, Egyiptom esetében ezt ki kell egészítenünk szóbeli kiegészítésekkel a brüsszeli végrehajtó szervek és a tagállami szervek, azok a státuszkóhoz ragaszkodnak ugyanakkor. Hogyha komolyan vettük volna az emberi jogoknak az általános univerzális karakterét, akkor ezeket a deficiteket, gyakorlatilag amit Tunéziával, Egyiptommal kapcsolatban elkövettünk, ezeket fel kellett volna ismernünk, és meg kellett volna beszélnünk. Nem csak az iszlamisták szemben, hanem a, hanem a kormánya szemben, bármilyen kritikával szemben eh, rosszul léptünk fel az emberi jogoknak a védelme nem a belügyekbe való beavatkozás, eh, és nyilvánvalóan nem szabad úgy tekinteni rá, mint a meglévő stabilitásnak a destabilizálására. Nyilvánvalóan a diktatúra az maga miatt stabil, tehát a mi politikánkban eh, csak időt nyertünk, és stabilitást nem, ahogy láthatjuk mindenki ismeri, hogy milyen országok vannak még a régióban, például Szaudarábia, ahol hasonló következhetnek be ebben a helyzetben, politikai vezetésre van szükség a főképviselő részéről. A 27 tagállamnak nem különböző az érdeke, hogyha ön a megfelelő módon lép fel, akkor ne várjon, amíg az utolsó külügyminiszter és diplomata is megmondja, hogy mi a véleménye. Amit John Kerry és Barack Obama mondtak tegnap és ma Egyiptommal kapcsolatban, az nyilvánvalóan ön is megtehette volna tehát emancipálja önmagát az Európai Unió érdekében, hogy a saját szomszédsági politikánkban mi mondjuk meg a véleményünket, nem más. Talán a következő évben, a következő hónap, héten már ellátogathat, ellátogathat Tunéziába, és Egyiptom és be tud számolni jó fejleményekről. Howitt úr kap másfél percet. Köszönöm, elnök asszony. Mélyen egyet érzek, együtt érzek az egyiptomi tüntetőkkel, különösen a mai erőszak kapcsán szeretném, hogyha elhangozna ma, hogy az, hogy az Al Jazeera azt jelenti, hogy Európai Unió eddig csendben maradt, illetve hogy lezárják a mobil szolgáltatók, ideértve az angol székhelyű Vodafone szolgáltatásait is, és az internetet is azt szeretném, hogy az európai vezetők most is azt mondanák, amit korábban mondtak. Sárkozi például azt mondta 97-ben, hogy Mubarak elnök víziójával egyetért és barátjának tekinti azt, aztán egy külügyminiszter azt mondta, hogy az egyiptomi stabilitás záloga Mubarak. És elnökasszony, egyetértek Eston asszonya abban, hogy Európa jó a, az igazság szolgáltatásban, a civil társadalom fejlesztésében, de a múltban nagyon sok hibát követtünk el, és most ez válságba torkolt a térségben, ez azonban esély Európa számára, hogy a demokrácia tisztelete, érvényesülése végre ott is elkezdődjön. Ezek nem általunk rájuk kényszerített értékek, hanem az ottani népek követelik most már ezt. Köszönjük. Szanik úr kap most szó. <clears throat> Köszönöm szépen. Elnök asszony. Minden forradalomban rejlik némi veszély, hiszen a demokrácia és a szabadság vágyát féltik, elképzelhető, hogy a jogállamiság ellenségei ezt a vágyat elrabolják, mint egy. Semmi garancia nincs arra, hogy a tunéziai és egyiptomi forradalom nem válik az iszlám szélsőségesek táptalajává, elképzelhető, hogy ők ragadják meg a hatalmat, mint ahogyan ez Iránban is történt. Ha ez megtörténik, akkor milyen ö, szerepben tiszt, majd az európai intézmények? A pluralizmus mellett, illetve a demokrácia mellett kell letenni a voksunkat. Erről kell vizsgálni szomszédsági politikánkat, amely eddig a korrupt rezsimeket szolgálta. Úgy gondolom, hogy az emberek jólétét kell támogatnunk, az NGO-kat, a, kult, a ö, művelt embereket, az e, e, egyetemeket kéne támogatnunk, illetve a fiatalokat és a nőket is. Tisztelt főképviselő asszony! Eddigi politikánk ezzel a régióval kapcsolatban kudarc volt. Egyiptomot Mubarak nélkül kell támogatni. Szekuláris köztársaságot szeretnénk, amely a kisebbséget, kisztesebb jogait és tiszteletben tartja Mubaraknak, mennie kell, csak herdált az ideje. Ügyrendi felszólalás, ügyrendi felszólalás. Halle úrnak szerettem volna kék kártyát mutatni, de nem vett észre az asszisztens elnök asszony. Átnéztek rajtam. Sajnálom. Sinclair asszony hajlandó befogadni a kérdést. Howitt úrnak szerettem volna mondani. Sárkozi urat, Bört urat idézte. Nem tudom, hogy korábban itt volt-e, amikor az egyik kollega Blair urat is idézte, Mubarak elnökkel kapcsolatban. Ön egyetért Blair úr kijelentéseivel Mubarak kapcsán, Howitt úr? Csak megerősíteni tudom, hogy sok bűnt követtünk el a múltban, ezt mondtam. Tanulnunk kell ebből. Ez azonban nem akadályozhatja meg az Európai Uniót abban, hogy aktívan támogatja most az emberi jogok helyzetét és demokrácia és elképzelését ebben a térségben. Tudom, hogy a kolléga úr a demokráciáról nem ugyanazt gondolja, mint én. én. Flasztó asszony kap abszolút másfél percben. Nagyon sok dolog elhangzott már, de csatlakozom ahhoz, hogy hiányzik a szimpátia a tunéziai nép támogatását illetően, akik a szabadságot kívánják, és gondoljunk az áldozatokra is. El szeretném mondani, hogy az Európai Unió amely pont azzal tüntette ki magát, hogy hiányzott a cselekvők sorából. Az egyiptomi és tunéziai nép oldalára kell, hogy eljön, hogy segítse őket a reformban és a demokrácia kialakításában. Az EU úgy döntött, hogy a tunéziai vezetőket kíséri a békés átmenetben, hogy előkészítse a választásokat, hogy ebben az országban szabadság, szabadság legyen, és gyümölcsöző gazdaság, szociális béke, egy olyan gazdaság, amely lehetővé teszi a fiatalságnak, hogy munkát találjanak. Annyit mondanék még, hogy a Mediterrán Unió fontos kihívás, amelynek meg kell felelnünk, mert a Jázmin revolúció minden magrebi, illetve közel-keleti, közép-keleti országban kirobbanhat. Erős stratégiára van szükség ezen országok vonatkozásában, a legitim demokratikus mozgalmakkal szemben Európának egyensúlyt kell találnia, amely nem a nem törődömségen alapszik, és az népeket támogatja a stabilitásban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma is tiszteletet kell mutatnunk az emberi jogok, a, tiszt, a szabadság és a demokrácia előtt. Azonban azt is kell mondanunk, az az igazság, hogy más dolgokat helyeztünk előtérbe sokszor, nevezetesen a politikai stabilitást és a jó kapcsolatok kialakítását. Most aztán váratlanul egyszer csak egy olyan helyzet alakult ki, amely azt mutatja, hogy az arab világban is az emberi jogokra figyelnek és szabadságot szeretnének. Ezekre a kockázatokra nem, fizel, nem figyeltünk, ezek a kockázatok azonban itt vannak, senki sem figyelt például arra, hogy kockázatos, hogy a muszlim testvérek hatalomra juthatnak, azonban nyilván az alapvető jogokért, az emberi szabadságért és minden egyes ember saját jogáért föl kell lépnünk, hiszen ezt bár mindenki követelhet, és gondoskodnunk kell arról, hogy az Európai Unióként ne csak kívülről nézzük a dolgokat, dolgokat, és azt figyeljük, hogyan folynak, hanem kezdeményezőként kell fellépnünk, ahogy Lady Eston is mondta, részt kell vennünk a, a demokrácia felépítésében. A fiatalok, akik kezdték ezt a forradalmat, talán ők segít talán ővel tudnánk együtt dolgozni, vannak új kommunikációs lehetőségek. Véleményem szerint nem szabad túl sok ideológiát vinni ebbe a mozgalomba, vagy bele magyarázni ebbe a mozgalomba. Alapvetően arról van szó, hogy fiatalok szabadságot, az emberi jogok tiszteletben tartását szeretnék, ezt itt a házban, az Európai Parlamentben is összességében előtérbe kell helyezni. Pani predsedníčka, Lady Ashton, vďaka monitoringu už viac ako... Tisztelt elnök asszony, főképviselő asszony, Hála az úgynevezett monitoringnak egyre rosszabbá vált a viszony ezekben az országokban, tehát nem ért semmit a monitoringunk, a demokratikus helyzet. A választások is megmutatták ezt, hogy a totalitárius rezsimek nem egyik napról a másikra épülnek föl, és az Európai Unió évtizedeken át süket volt azokra a jelzésekre, amelyek most már mindenki számára hallhatóak. Miért nem történt például a francia elnökség során meg a Földközi Tengeri Unió megalakítása? És miért nem kezdtük el ott is a stabilitást kiépíteni hatékony eszközökkel. Évtizedeken át támogatták az európai kormányok ezeket a rezsimeket gazdasági módon, és most álszent dolog azt mondani, hogy most gyorsan akkor befagyasztjuk a számláikat, és akkor mégis az ellenzéket támogatjuk. A földközi tengeri térségi helyzet nagy tanulság számunkra, a vallás szabadság érvényesülése szempontjából is, hiszen ez a hatalmi vákum most igenis a terroristáknak adhat teret, és nem csak két volt fenyeget ez a veszély, hanem sokkal több. Köszönöm, Strasser kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony. A házban folytatott vita nyilván ezt érdeklődéssel követte, azonban egy közös nevezőt mutatott, nevezetesen az, hogy azt követeljük öntől, főképviselő asszony, hogy emelje fel szavát, lépjen előre, legyen egy kicsit bátrabb, esetleg legyen egy kicsit hangosabb is, és foglaljon állást azok mellett, karolja fel azokat, akik egy modern polgári társadalmat, demokráciát, sajtószabadságot, a vélemény nyilvánítás szabadságát szeretnék. Tunézia és Egyiptom, és talán más országok is egy nehéz átalakulás előtt állnak, éppen ezért támogatnunk kell őket, és nem arra van szükségünk, amit itt hallok, amit Eh, amit itt hallottunk, hogy esetleg nem kell megváltoztatni a stratégiát. Nyilvánvalóan a, közép, a földközi tengeri stratégiát azt újra kell alakítanunk, át kell gondolnunk a földközi tengeren túli területekkel való együttműködésünket is. Nagyon gyorsan és elsődlegesen ezt kell tennünk, eh, választásokat kell előkészíteni, le kell folytatni, támogatni kell ezeket az országokat ebben. Tunéziában időközben négy nemzetközi egyezményre törekszik az átmeneti kormány, elengedik a politikai foglyokat, lehetővé teszik az ellenzékek visszatérését, és demokratikus választásokat készítenek elő. Ezt a folyamatot kell tehát támogatnunk. A parlament itt öntől egy hangosabb hangot vár. Köszönöm szépen, Skúria úr. Sí, grazie, Presidente. Gentile... Köszönöm, elnök asszony, tisztelt bárónő foglalkoznunk kell ezzel a válsággal, hogy megértsük, hogy az Európai Unió valóban akar-e külpolitikai szerepet játszani. A külpolitika komoly dolog, stratégiákra van szükség, Biztos célkitűzésekre és világos szövetségekre. Nem csaphatjuk be tovább a világot, és fordíthatunk hátat, illetve mondhatjuk, hogy minden mindig rendben van. Egyiptomban néhány héttel ezelőtt voltak választások most, amikor több millió ember megy, utcák, megy ki az utcákra, mindenki demokráciáról és emberi jogokról beszél. Üdvözöljük ezeket, érjük el, hogy elérjék őket, de láthatjuk azt is, hogy például Iránban a sah elűzésére irányuló mobilitás hogyan végződött. Még most is ez a rezsim felakaszt embereket. Reméljük, hogy az új egyiptomi kormány majd a szélsőségeket távol tudja tartani, és az izraeli-palesztin válságban egy kiegyensúlyozott helyzetet tud elfoglalni. Nagyon fontos ez a világ és az Európai Unió politikája szempontjából. Köszönöm. Most pedig az, a spontán felszólalások következnek, ahogy gondolhatják is nagyon sokan jelentkeztek. Nem tudom mindet befogadni. Akiket sikerül meghallgatnunk, azokat pedig szigorúan egy perc betartására kérem hogy legyen idő a főképviselő asszony fontos válaszának meghallgatására. László úr először. Uh, thank you, Madam Chair. Vážená pani vysoká predstaviteľka, kolegyne, kolegovia. Sme svetkami silného nap... Kedves kollégák! Nagyon megnövekedett a feszültség Egyiptomban, Tunéziában, de ez nem váratlan dolog. Várható volt, pontosan tudhattuk, hogy előbb-utóbb ide jut a helyzet, mert a társadalmi-gazdasági feszültségek már régóta ö, forrongtak a háttérben. Nagyon sajnálatos ez, hogy ö, utólag is csak reagálunk, és most, hogy kívülről próbálgatjuk segíteni a demokratikus erőket. Az Európai Unió nem használja, nem használta föl eszközeit az emberi jogok, a vallásos jogok érvényesítése érdekében, és Nyilvánvaló, hogy nem akarunk intoleráns iszlamista kormányt, és meg kell támogatni az emberi jogi aktivistákat az egész régióban, a civil társadalmat. De miért maradt ez el eddig, és mit teszünk most? Demokratikus választásokat kell kiírni. Paszkú kap szót. Az a tény, hogy ma Tunéziáról beszélünk, miközben Egyiptomban sokkal nagyobb már a forrongás. Ez is mutatja azt, hogy mindig lemaradunk az eseményekről. Nagyon gyenge volt a, nyilvános megfekszólalása az Európai Unió vezetőjének, pedig ott forradalmak zajlanak ezekben az országokban leggyakorlatiasabb érdekem, értelemben. És a kulturális vallási különbségek ellenére ugyanazokért az értékekért küzdenek ott az emberek, mint amelyek nálunk fontosak. Hogyan reagáljunk, ha már csak reagálni tudunk? Azzal, hogy nem versengünk a tekintetben, hogy ki együttérzőbb, hanem hogy mit teszünk, és összefogottan együtt mit teszünk. Lady Estonnak ez kutya kötelessége, hogy összefogja ezeket az erőket most, és ahelyett, hogy a forradalmak végkifejletéről merengenénk, tegyünk, tegyük meg a következő lépéshez szükséges intézkedéseket. Spostovani, na koncu te revolúcie, ki poteka na ulici... Weigl úr, a kairói forradalom végén az emberek fognak arról dönteni, hogy milyen politikai rendszerben fognak élni, és azt ki fogja vezetni. Mubarak állítólagosan pozitív szerepet játszott, hiszen a stabilitás garanciája volt a közel-keleten, de ez nem érdekes most. A tunézia és egyiptomi események megmutatják a számunkra azt, hogy az EU-nak milyen marginális szerepe volt. A szomszédsági politikát mindenképpen, mindenképpen meg kell reformálni, sokkal dinamikusabb stratégiára lenne szükség. Képeseknek kell lennünk arra, hogy válságokat oldjunk meg a hegyi Karabaktól Fehér Oroszországig. A volt Szovjetunió és a Kaukázus régiójában el kell érni azt, hogy ezek az országok is csatlakozzanak a demokratikus változásokhoz. Eston asszony, komoly munká van még ön előtt, legyen ambiciózus. Atu, Benarab asszony következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, Eston asszony. Egy hiba volt a diktatóriális rezsimeket támogatni a földközi tengerpartján, azért, mert hogy ezek megvédenének minket a muzulmán szélsőségesektől. Most eljött a történelmi pillanat, amelyel élnünk kell. Tehát Európának egy olyan politikát kell kialakítania a rezsimek vonatkozásában, amely eléri, hogy Mubarak elin, elhagyja a hatalmat. A demokratizálódást kell támogatnunk, amelyet a nép választott, nem a mi vízióink szerint. Legyünk tehát szerények, és ne keverjük össze a laicitást és a szekularizációt, hiszen az már folyamatban van ezekben az országokban nos A pénzügyi erőforrásainkat úgy kell irányítanunk, hogy ezzel a demokratizálódást támogatjuk. Sajnos, sajnos lejárt az ideje. Matthias úr kapszott parancsolja. Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que estes dois países... Elnök asszony, úgy gondolom, hogy a két ország, mint a régió más országa is azt mutatják meg számunkra, hogy az európai politikusok sokkal inkább az üzlettel és nem a demokráciával törődnek. A demokráciát támogatják, és nem a népet. Éppen ezért nagyon aggódom, azért, hogy milyen helyzet van Egyiptomban, és hogy hogyan végződnek a mai összecsapások. Nem lehetünk nyugodtak, szolidaritást kell mutatnunk, szolidaritást kell mutatnunk azokkal a milliókkal, polgárok millióival, akik Egyiptomban, Kajróban most felkeltek, az utcán vannak, akik nem akarják tovább fenntartani a szegénységet, és nem akarnak tovább éhezni, akik demokráciában szeretnének élni ahogy elhangzott már, Mubaraknak távoznia kell, a rezsimét meg kell szüntetni, és meg kell találni ahhoz az utat, hogy erőszak nélkül történjen ez. Nyilván a lakosság oldalára kell állnunk, és nem szabad, hogy megengedjük, elfogadjuk, hogy őket megfélemlítsék, és leverten haza kell, kell hogy menjenek. Portugáliában is értük el a demokráciát. Thank you. Köszönöm elnök asszony a szót. Esten asszony. A külügyi szolgálatnak nagyon sok alkalmazottja van most már, szakértők, analisták, elemzők. Nekik elvileg ugye értékelni tudniuk a helyzetet, és egy kicsit meg kéne tudniuk jövősolni azt is, hogy ennek mit kéne tennie annak érdekében, hogy megszabaduljanak békés körülmények között vezetőiktől. De egyelőre az a kép, amit ezekből az országokból az Európai Unióról láthatnak, kisé kétségeket támaszthat bennük afelől, hogy van-e egyáltalán ilyen elkötelezettségünk. Ha tovább heszitálunk egy profi válaszadással, akkor az adófizetőink is megkérdezik, hogy miért fizetjük a külügyi szolgálat szakértőit, hogyha nem képesek önnek profi tanácsokat adni, és a helyzetet értékelni. Köszönöm szépen. Azt gondolják az optimisták, hogy az egyiptomi, tunéziai események gyakorlatilag egy ilyen arab karneválhoz hasonlíthatók, és nem hasonlíthatók össze a kelet-európai 89-es eseményekkel. Azt gondolom, hogy mi európaiak mindenképpen a szabadság oldalára kell, hogy álljunk, és a demokrácia oldalára, és örülnünk ke e, e, kell, e, hogy mi történik. Itt nyugaton azonban részben a leg legelfogadhatatlanabb és legbrutálisabb eh, arab diktatúrákkal kötöttünk eh, paktumot. Nem szabad, hogy illúzióink legyenek a Facebook, a Twitter és az internet eh, ugyan modern eszközök, és ezek segítik a forradalmat, azonban nyilvánvalóan jogállami, demokratikus struktúrákat nem fognak felépíteni a kulisszák mögött. Nyilvánvalóan ezt a forradalmat egy demokratikus rendszerbe kell majd átvezetni. Amit mi európaiak megtehetünk és meg kell, hogy tegyünk, az a, nyilván az a világos állásfoglalás és a demokratikus struktúráknak a jogállamnak, a szabad piacgazdaságnak a felépítése. Ezt kell tehát támogatnunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez volt az utolsó felszólalás, most pedig főképviselőasszonyt kérem, hogy vonja le a vita tanulságait. Elnök asszony, köszönöm szépen. Leszeretném szögezni. Nem fogadom el azt, hogy Európa lassú volt, elkésett. Mi voltunk az elsők, akik Tunézia és Egyiptom tekintetében is megnyilatkoztunk, már január 10-én Tunéziáról, és múlt héten egyből mindenki előtt Egyiptomról is. Ez nem verseny persze, de nem fogadom el ezt a kritikát. Azt sem fogadom el, hogy lassúak voltunk a cselekvésben óránkénti kapcsolatban voltunk a tuniszi és kairói delegációinkkal, és pillanatról pillanatra követtük a helyzetet, a kormányaink is egyébként, nem csak a tanács. És nyilvánvaló, hogy közben más kérésekkel is kellett foglalkozni. Nem fogadom el, hogy nem időben és nem eleget tettünk, de elfogadom, hogy még tehetnénk többet. És ezt azért mondom ezt, mert Valóban a Lisszaboni szerződés adott nekem kompetenciákat, de önök korlátozták ezeket a kompetenciákat. Az a benyomásom, hogy nem. Nincs elég kompetenciánk még mindig, de a kompetenciáinkon belül mindent meg fogunk tenni. A szerepem nem az, hogy oda menjek és a személyes véleményemet mondjam el, hanem az egész Európai Uniót kell képviselnem, ezért hallgatom önöket, ezért hallgatom meg a bizottságot és a tagállamokat, ez az én feladatom. A Lisszaboni szerződés alapján nem a saját fejem alapján való gyors fellépés, mert egyébként a tunéziai miniszterelnök köt már meg is hívtuk, hogy azonnal jöjjön egyeztetésre Brüsszelbe, mert ő is, és mi is tudjuk, hogy minden nap számít, minden hónap számít. És beszélni fogok vele, és Európa véleményét fogom neki átadni, nem a sajátomat, amit egyeztettem 27 tagországgal, és önökkel is remélem az Európai Parlament támogatásával is, és a bizottság támogatásával. És így lesz súlya annak, amit mondok, hogy egy üzenetet mondok majd nekik, és nem feltétlenül egy hangon szólunk, de egy olyan üzenetet fogok közvetíteni, amelyel minden európai miniszterelnök és elnök egyet tud érteni, a 27-ek bármelyike. Ez a dolgom, ezért találkoztak és találkoznak hétfőn a külügyminiszterek, és a sajtótájékoztatón, ami ott elhangzott, valamennyi részletkérdéssel is foglalkoztunk, például a a szomszédságpolitika jövőjével is e konfliktusok kapcsán. Tehát semmi, mindenre odafigyelünk. Egyetértek önökkel abban, hogy lehetne többet tenni. Nagyon, teljesen egyetértek e, azzal is, hogy a szomszédsági politikát is felül kéne vizsgálni. Már régóta mondom ezt, én magam is, és diversifikált megközelítésre lenne szükség, hogy minden országgal szemben azt tudjuk képviselni, amire annak az országnak van szüksége emberi jogokra, valóban demokráciára, de minden országgal másképp kell és lehet csak bánni. Egyetértek, ezt csinálom. És ha megnézik, hogy mit csináltunk az utóbbi két-három hónapban, látni fogják, hogy egységesen ö, léptünk föl, és a szomszédsági politika eleve a konfliktusok előtt is már prioritás volt számunkra. Ö, országokra szabott politikát akarunk követni. Én nem tehetek arról, ami előttem történt, de felelősséggel vállalom azt a feladatot, hogy amit örököltem, ezt a helyzetet javítani fogom. És nyilvánvaló, hogy ez a munka elkezdődött, felelősen elkezdődött nem becsülöm alá sem persze a helyzet bonyolultságát sem, és azt sem, hogy valóban gyorsan kell lépni. A demokrácia nem pillanatok alatt történik, valóban ez sok idő alatt épül föl, ezek az intézmények, eljárások, az emberek tudatában is a változások csak lassan történnek meg. A transformáció, az átalakulás a tanácsi következtetésekben is használtuk ezt a szót, hogy átalakulás, transformation, mert tudatában vagyunk annak, hogy ez egy hosszú átalakulás, és ebben Európa igenis tud és akar segíteni, valamennyi jelenlegi tagállamának is segített korábban, Biztos, hogy ez egy generációs változás, még a saját berkeinken belül is olyasmit akarunk ezeknek az embereknek a kezükbe adni, ami egy életre szól, és a gyerekeiknek és az unokáiknak is megfogható ajándék. Én pontosan tudom, hogy mi történik. Persze, persze, de Iránnal is foglalkoznom kell, ott is napi szinten változik a helyzet, és tudják azt is, hogy milyen az elkötelezettségem az emberi jogok iránt. Millió egyéb téma kapcsán. Nyilván, hogy nem feledkeztünk meg a, a közel-keleti békefolyamatról. Mitchell úrral beszéltem, holnap is lesz egy magas szintű találkozóm, és közben a kvartettet is elnöklöm, a külügyi tanácsot is elnöklöm. Nem feledkeztem meg Albániáról sem, ahol ö, most a kiskapun akar újra bemenni a régi hatalom, ezeket mind-mind nem felejtjük el, és mindazokat az aspektusokat sem, amelyeket önököt felvettek. Én nem vagyok felülős Tony Blair kijelentéseiért. Lehet, hogy egy párthoz tartozunk, de nem vagyok érte felelős, és nem is vagyok hajlandó helyette válaszolni. Jövő héten biztonsági tanácsi ülés lesz, és ott újra megmutathatjuk majd, hogy az Európai Unió mit tud ajánlani ezeknek a népeknek ma, holnap és holnap után. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy az önök támogatásával rendelkezzen. Nem azt mondom, hogy egyhangulag, és nem kell, hogy hangos legyen ez a támogatás, de ö, megfelelő legyen, koherens legyen, stratégikus, tervszerű legyen, hogy amikor majd jönnek ezek az új meg régi miniszterelnökök ezekből a régióból hozzám, akkor tudjak nekik mit mondani. Egy óráig fogok beszélni ö, önnel majd arról, hogy mit tehetünk, mennyi pénzért, mit lehet megváltoztatni, ö, milyen eszközökre van szükség, mennyi rugalmasságra van szükség, mennyi pénzre lenne még szükség, mi kell a beruházási banktól, az Afrikai Unió bankjától, az USA-tól, tehát komplex tervet kell kidolgozni. De ugyanez van most Jemenben is. Hogyan lehet Jemenbe úgy kanalizálni a pénzeket, hogy azok tényleg fejlődést generáljanak? Az ensz is konzultálni kell. Szerintem Európának így kell működnie, hogy folyamatosan konzultálunk minden órában, minden percben az önök, a polgárok érdekében. Remélem, hogy ezt a folyamatot le tudom vezényelni, én úgy gondolom, hogy képes vagyok rá. De és nyilván engem is megráz az, amit látunk Egyiptomban. Miközben beszélünk, most is zajlik az erőszak. Elmondom, mit csináltunk. Beszéltünk a külügyminiszter helyettessel, több csatornán eljutattuk üzenetünket Mubaraknak, hogy azonnal állítsák le az erőszakot. Ez az üzenet tőlem, az én aláírásommal ment ki. Miközben önökkel itt vitázom, innen küldtem. És szükség van a hadsereg jelenlétére, de a polgárok védelme érdekében nem az erőszak alkalmazása érdekében. Ö, most telefonálok, még itt az ülésről is közvetetten a sajtósok beengedéséért. Innen is egy másik ülésre megyek, ahol ugyanez lesz a téma folyamatosan tárgyalnak az európai vezetők erről a kérdésről. A régió más vezetőivel is egyeztetek. Ez egy, egy, egy olyan telefon ö, ö, nálási özen, amit önök el sem tudnak képzelni. Égnek a vonalak. Ö, válságstábot állítottunk föl, és minden esetőségre készítenek föl, a kollégák és készülnek föl maguk amióta elkezdődtek ezek a válsághelyzetek Albániában, Fehér Oroszországban, Szudánban, ahol a külön képviselő egy task force-ot vezet, folyamatosan égnek a telefonvonalak. Lehetne többet tenni? Lehet, hogy lehetne. De történt előrelépés? Igen. Biztos vagyok benne. Én ezt úgy veszem, hogy most önök felráztak még jobban engem, de higgyék el, hogy éjjel-nappal azon dolgozunk, hogy az európai értékek, a demokrácia, az emberi jogok érvényesüljenek minden intézkedés kapcsán, amelyet teszünk például Egyiptomban és Tunéziában. Köszönöm szépen. Hat állásfoglalásra induló ö, indítványt kaptunk ezzel kapcsolatban, lezárom a vitát. Tunéziáról holnap fél 12-kor szavazunk. Az állásfoglalási indítvány